Good morning, dear colleagues. Good morning, everybody. Jó reggelt kívánok, kedves kollégák! Jó reggelt kívánok mindenkinek! Kezdjük el! Nézzük a szokásos libeülésünket. 12.30-ig délelőtt, délután pedig 3-tól fél hétig, és holnap is be kell jelentenem néhány napirendbeli módosítást. A hetes pont bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, tanácsnak, az Európai Beruházási Banknak, harmadik országokkal partnerségi keret létrehozásáról, az Európai Migrációs Menetrendről, harmadik országok állampolgáraival 9.50-kor lesz. Ami a jogi segítségnyújtással kapcsolatos hatos napirendi pontot illeti, gyanúsítottak vádlattak, költségmentességéről szól tervezet. Fél tizenkettőkor kerül sorra a nyolcas után. 13-as pont, Ignacio Corao kérdése, ezt a pontot elhalasztottuk. 15. napi rendi pont, a vízum köteles és a vízummentes harmadik országok állampolgárai és Koszovó kérdése 12 órakor kerül sorra holnap helyett. És van egy új napirendi pont. Holnap reggel 9 órakor fogjuk megbeszélni a franciaországi sürgőségi helyzet kérdését, és azt, hogy ez összhangban van az Európai Uniós elsődleges és másodlagos joggal. Ezek indikatív jellegű időpontok, lehet, hogy lesznek módosítások. Hogyha nincs ellenvetés, akkor elfogadtuk a napi rendet, ami a tolmácsolást illeti. Gél és horvát nyelvekre nem történik ma tolmácsolás, és holnap sem. Ami pedig a holland nyelvet illeti, délután nem lesz holland tolmácsolás háromtól fél hétig. Jóvá kell még hagynunk a koordinátorok ajánlásait, az előadók megnevezésével kapcsolatban Kirkhope úr lenne az Eurodac létrehozásáról szóló jelentés raportőre. Nem fogom felolvasni az egész hosszú címet, de még egyszer mondom, hogy Timothy Kirkhope lesz az raportőr, jóvá tudják -e ezt hagyni így. Elfogadottnak tekinthetjük, és akkor még Szeptember 14-15, 2015, november 10, november 16-19, december 17, valamint a 2016. április 20-21-i ülések jegyzőkönyvének az elfogadása következik. Ha a jegyzőkönyveket nem ellenzik, akkor ezeket elfogadottnak tekinthetjük. És akkor most kezdjük el. a vízum kötelezettséggel, illetve a mentessége rendelkező harmadik országok állampolgárai és a felfüggesztési mechanizmus napi rendi pontja. A bizottság javasolta a felfüggesztési mechanizmusról szóló anyagot a vízum mentesség felfüggeszthető harmadik országok állampolgárai esetében, akik bizonyos feltétel között vízummentességet élveznek. Diaz de Mera a raportőrünk. Ő foglalkozott ezzel az anyaggal, amikor a rendetben bevezették ezt a mechanizmust, és meg is fogom adni a szót neki, tessék. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días. Köszönöm szépen. Kedves kollégák! Ahogyan már korábban is elmondtam, május 26-án egy olyan jelentésről van szó, ami prioritást képez számunkra, a parlament számára, és számomra személyesen is. Fontos kérdésekben tárgyalunk, a vízummentesség kérdésében, Ukrajnáról van szó, Koszovóról, Grúziáról és Törökországról. Alapvetően ez attól függ, hogy ez az egész projekt hová vezet majd. Politikai, gazdasági, és humanitárius vetületei is vannak ennek a kérdésnek, mert nem szabad elfelejtenünk azt sem, hogy a Törökországgal való megállapodás hogyan, milyen hatással van erre a kérdésre. Tudatában kell lennünk annak, hogy, hogy mindez is beleszámít ebbe a kérdéskörbe. Mindezt egy héttel azután, hogy felvettem a kapcsolatot az illetékesekkel, megkezdtem a jelentéstervezetem megírását, felvettem a kapcsolatot a kollégákkal, a tanácsoros elnökségével, árnyékjelentéstevőkkel és az Európai Bizottsággal is. Mindenek tudatában, mind azoknak a körülményeknek a tudatában dolgozom, amelyek ezt az ügyet jellemzik, és ezért nagyon fontos az, hogy jó jelentést írjunk, és ezt alázattal tegyük meg. A felfüggesztések mechanizmusa rendkívül fontos, és hatása van ezeknek a harmadik országoknak az állampolgáraira. Az Európai Unió ezekkel az országokkal írt alá vízummentességi megállapodásokat, éppen ezért fontos az, hogy az egész eljárást tiszteletben tartsuk. A mi célunk az az, hogy ezeket a célokat megvalósítsuk három fő tengely mentén. A delegált jogi aktusokra vonatkozik az első. Ez egy olyan javaslat, amely arra vonatkozik, hogy hogyan valósítjuk meg a végrehajtási jogi aktusokat, én inkább a delegált jogi aktusok mellett tettem le a voksot. Az Európai Parlamentnek is részt kell vennie társjogalkotóként ebben a folyamatban, és döntéseket kell megalkotnia. Ez az én véleményem, és ezt nagyon világosan ki is mondom. Az, hogyha ezeknek az országoknak az állampolgáraira vízumkötelezettséget kötelezettséget írunk elő, akkor egy alapvető megállapodást rugunk fel, ez pedig jogi szempontból csak akkor valósítható meg, hogyha delegált jogi aktust veszünk igényben. Végrehajtási eljárásban ezt nem lehet megtenni. 2015. július 6-án az Európai Bíróság is ezt a gondolatot erősítette meg egy ítéletében, tehát ő is tulajdonképpen ugyanazt mondja, amit én, a kölcsönösség elvének tiszteletben tartásában. A másik oldalon viszont a vízumpolitika az unió szempontjából nagyon kényes tér, kérdés, és ezért a rendes jogalkotási folyamatokon keresztül lehet rendezni. Éppen ezért a parlament társjogalkotói eh, hatóságait vagy eh, hatáskörét kell megerősíteni ebből a szempontból. A tanács és a parlament együtt kell a vízummentességet megadják, viszont ahhoz, hogy visszaadjuk, a, vagy visszaállítsuk a vízum kötelezettséget, azt a bizottság egyedül eldönti. Hát ez nem is logikus, és jogi szempontból sem állja meg a helyét. Szeretnénk tehát lecsökkenteni ezt a szöveget, és Végül pedig azt is szeretném, hogyha a harmadik országbeli állampolgárok védelmét biztosítani tudjuk azon keresztül, hogy információkat gyűjtünk, komoly, hatékony információ gyűjtésre van szükség. Fontosnak gondolom azt is, hogy a jelentést majd tovább tudjuk javítani az árnyékjelentéstevők hozzájárulásaival, akik majd módosításokat fognak beterjeszteni, olyan módosításokat, amelyeket majd komolyan meg fogok fontolni. A módosítások beterjesztésének határideje június 22-e, és én szeretném, hogyha itt a szakbizottságban július 12-én tudunk majd szavazni. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. És természetesen várom a kérdéseket. Thank you, Mr. Diaz de Mera. Köszönöm szépen, Diaz de Mera úr. Most megnyitom a vitát. Az árnyék előadók közül Jatova asszonyt látom, úgyhogy ő fogja megkapni a szót. Aztán az AFET témával kapcsolatos előadója itt van, Úgyhogy Szárjusz Volszki úrnak is meg fogom adni a szót, hiszen emiatt a vita miatt jött be az ülésünkre. Linar and Mrs. Uh, Björk. És még ezek a képviselők vannak a listámon, Jatova asszony, a szó. Uh, Köszönöm a szót. Lenne néhány megjegyzésem ahhoz, amit Diaz úr mondott. Először is természetesen szeretnék köszöntet mondani azért, mert nagyon jó volt az együttműködésünk. Tudjuk, hogy az EU-ban vannak olyan mechanizmusok, hogyha, amik akkor érvényesek, hogyha egy tagállam vagy harmadik állam megszegi a jogszabályokat. És néhány ilyen mechanizmust valójában nem szoktunk használni. Példaként még mindig eh, folyik az egyeztetés a bizottsággal az úgynevezett vízumkölcsönösségi mechanizmusról. A szerződés hetedik cikke ellentmondásos. Nemrég aktiválni akartuk ezt a cikket Lengyelországgal kapcsolatban, de végül is ez nem következett be a jelenlegi vízum kölcsönösségi mechanizmus soha nem használtuk, és hogyha megkérdezzük a bizottságot, hogy miért, akkor azt mondják, hogy soha nem volt erre szükség. Másrészt kapunk jelzéseket arról, hogy nagyon sok erőfeszítésre van szükség egy ilyen aktiváláshoz, és nagyon bürokratikus. Úgy gondolom, hogy meg kellene próbálnunk meg reformálni ezt a mechanizmust, és ezt hangsúlyoznunk kell. Először is kell, hogy hangsúlyozzuk azt, hogy felhatalmazáson alapú jogi aktusokat kell, hogy használjon a bizottság, és nem pedig végrehajtási jogi aktusokat, hiszen ilyen döntéseket a parlament véleménye nélkül nem lehet meghozni. Másodszorban Nem gondolom úgy, hogy valóban jogos és megfelelő ez az emelés. Itt 50%-os küszöbről van szó egy bizonyos időszakban, de véleményem szerint, ahogy mondtam, ez nem megfelelő. Néhány tagállam már nagyon sok harmadik országbeli állampolgár befogadott, vagy elfogadta az esetükben a vízummentességet, ezért valójában a visszafogadási mechanizmus nem elfogadottsága esetében kellene használni ezeket az intézkedéseket. Itt EU-s tagállamok és harmadik tagállamok közti kapcsolatról van szó. Harmadik megjegyzésem, az értesítési mechanizmus fontos, nagyon fontos. Pontosítanunk kell azt, hogy mit jelent a közrend kockázata egy tagállamban. És ezt a koncepciót először pontosítani kell. Úgy gondolom, hogy jó együttműködési légkörben kell, hogy dolgozzunk, és remélem, hogy jó lesz a jelentés. Köszönöm, Jatova asszony. Lenár asszony Jezek úr helyett az ALDE véleményét elmondja. Igen, köszönöm szépen. Jezek úr elnézést kér, hogy nem tudott eljönni a mai ülésre, és azt kérte tőlem, hogy továbbítsam az üzeneteit, a véleményeit. Támogatja a bizottsági javaslatot, úgy gondolja, hogy szükséges a vízum felfüggesztési mechanizmus frissítése a jelenlegi kontextus miatt a bevándorlási helyzet az EU-ban, illetve Grúzia, Ukrajna, Törökország és Koszova esetében a bizottság javasolja a vízum kötelezettség megszüntetését. A tagállam vagy a tagállamok vagy a bizottságok esetében szükséges, hogy gyorsan aktiválni lehessen a felállított mechanizmusokat. Hogy milyen alapon lehet aktiválni a mechanizmust, azt is véleménye szerint igazítani kell a helyzethez, és rugalmasabb kell, hogy legyen. Különösen üdvözli azt, hogy a visszafogadási megállapodás tiszteletben tartása szerepel a jelentésben, illetve a javaslatban, ugyanakkor egyetemű garanciák kell, hogy ezt kísérjék. Alapvető jogok és az emberi jogok ide tartoznak. Végül, de nem utolsó sorban, mivel a vízum kényszer újbóli bevezetésének politikai következményei vannak, ezért azt kéri a jelentéstevőtől, hogy a felhatalmazáson alapuló jogi aktust fogadják el, ahogy egyébként az előadó ezt javasolja is erre az esetre. Köszönöm. Köszönöm, Linál asszony. Björk asszony, Verzsia asszony helyett fog felszólalni, önél szó. Eh, tack så mycket. Eh, marie christine eh, kunde inte vara här i, nu på morgonen så jag har fått hennes anteckningar. Kristin nem tud itt lenni, úgyhogy eh, én francia fogok inkább felszólalni. Eh, la Suédoise change pour parler en français. Et en fait, euh, Marie-Christine, elle veut souligner... Marie-Christine hangsúlyozza, először is köszöntet mond az előadónak, és az köszöntet mond a közös munkáért. Azt is hangsúlyozza, hogy a felfüggesztési mechanizmus Törökország esetében ugye erre a témáról most folyik a vita, felhívja a figyelmet arra, hogy nem szabad a vízumpolitikát politikai célokra felhasználni, kihasználni, és a bevándorlási célokra felhasználni. Tehát a vízumpolitikát nem szabad ilyen módon kezelni és használni. Két fontos megjegyzése van. Az egyik a kritériumokra, feltételekre vonatkozik, a másik az eljárásokra. A kritériumokkal kapcsolatban hangsúlyozza, hogy fontos, hogy legyenek pontos kritériumok, és elemek nem csak a bevándorlási politika érdekében. Fontos, hogy a parlament kifejezze az emberi jogok védelmének a célját, és hogy garantálni kell a menedék jogosult személyek minden ilyen személy számára a lehetőséget a belépésre. Tiszteletben kell tartani az alapjogokat, az emberi jogokat, és meg kell vizsgálni, hogy a harmadik országokban ezeknek a jogoknak mi a helyzete a vízum liberalizációt nem szabad megadni, anélkül, hogy vizsgálnánk az emberi jogok és alapjogok helyzetét az adott harmadik országban. Úgyhogy ilyen értelmű módosító indítványokat fog benyújtani. A másik téma az eljárás. Egyetértünk azzal, egyetértünk azzal amit az előadó írt, hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktusok eszközével kell ezt pontosítani, úgyhogy teljesen logikus, hogy a parlament vegyen részt ebben a folyamatban, és az nem logikus, hogyha csak a folyamat egyik részében vesz részt. Hogy is kell ezt mondani franciául? Hát inkább nem mondok semmit. Köszönöm szépen, ennyit mondok még franciául. Mrs. Köszönöm szépen, Björk asszony. Az árnyék előadóknál tartunk, Kirkop úr Makovéj asszony nevében fog felszólalni, és utána Tajuszolszki úrnak. De először Kirkop úr. Köszönöm szépen. Elnök asszony, elnézést kérek, hogy ilyen későn érkeztem. Én is elmondom. Makovéj asszony nevében a megjegyzéseimet megbízott engem ezzel, úgyhogy úgy fogok eljárni, ahogy ő engem utasított. Szeretné világosá tenni, hogy támogatja a felfüggesztési mechanizmus azért, mert ez bizalmat épít a vízum liberalizációs megállapodásokba vetett bizalmat erősíti. A mechanizmus fontos azért is, hogy hatékonyan lehessen válaszolni mindenféle sürgős helyzetre, hogy ne kelljen kivárni a jogalkotói megoldásokat. Üdvözli a bizottság javaslatát, mely rövidíti a referencia időszakokat, a határidőket, és ezzel gyorsabb lesz az eljárás is. A jelenlegi mm, sürgős helyzetben üdvözli azt, hogy jelentősen megnő a harmadik országok állampolgárai esetében az elutasított kérelmek száma olyan esetekben, amikor visszafogadási egyezményt írt alá az Európai Uniós tagállam harmadik országgal, és amikor ilyen visszafogadási kötelezettség van. A négyes módosító indítványt támogatja az Makavei asszony. Ez a kö, nemzetbiztonságra vonatkozik. A hármas módosító indítványt nem tudja elfogadni, amely visszaveszi azt a lehetőséget, hogy bármilyen helyzetben használni lehetne a mechanizmust. Egyetért a bizottság javaslatával abban, hogy a felfüggesztési mechanizmust általánosabban kell használni, ha a vízumliberalizáció az irreguláris migrációt növeli, és nem megindokolt kérelmek számát növeli meg, valamint a visszautasított kérelmek számát, és ha a közbiztonságra és nemzetbiztonságra veszélyt jelent. Köszönöm szépen, elnök asszony! Köszönöm szépen, Kirkop úr. Most Cyrus Walszkinak adom meg a szót, aki az AFED-ben az előadó ebben témában. Köszönöm szépen. Elnök asszony, az ukrajnai vízumliberalizációval foglalkozom. Tegnap beszéltünk erről, és véleményünk szerint a felfüggesztési mechanizmusról beszélünk a vízumliberalizáció fontos az Európai Uniós külpolitikában és biztonságpolitikában. Nem csak egy bels, belbiztonsági aspektust veszünk itt figyelembe, amivel a LIBE foglalkozik. Mi úgy gondoljuk, hogy a külső dimenziót, aspektust is figyelembe kell venni. Az aggály közös Koszovó, Grúzia és Törökország esetében is szükség van a benchmarkokra a külpolitikában ezen országok számára, hogy ezeket a benchmarkokat alkalmazzák az országok utána is, a vízumliberalizáció után is. Azt mondjuk, hogy egy monitorozó mechanizmust kellene bevezetni annak érdekében, hogy legyen, megvalósuljon az erőegyensúly hogy legyen ellensúly akkor, amikor ellenőrizni akarjuk a szabályok végrehajtását. Figyelembe véve, hogy az AFET úgy gondolja, hogy ez egy kül- külpolitikai eszköz is, a felfüggesztési mechanizmus javasolt formájában nem kielégítő. Azt mondjuk, hogy a felfüggesztési mechanizmus nem elegendő, hiszen csak migrációs kockázatokra összpontosít. Ki kell egészíteni azzal is, hogy folyamatosan eleget kell tenni a standardeknek és a benchmarkoknak. Míg a vízum mentességet megadják, és feltéve, hogy nem lesznek migrációs kockázatok, melyek életbe léptetnék azt a helyzetet, melyről az itt itt beszéltek a kollégák, gondoskodni kell a benchmarkok végrehajtásáról. Ezeket nem szabad visszahívni. A vitánk során úgy gondoltuk, hogy a felfüggesztési mechanizmusban ezt az aspektust figyelembe kell venni. A felfüggesztési mechanizmusról szóló jelentésünket nem beszéltük még meg, de annak alapján, amit tegnap már elmondtunk az AFED bizottságban, úgy gondoljuk, hogy a mi tagjaink támogatják ennek az aspektusnak a szövegbe történő beemelését. Ez egyetemleges, nem ország specifikus. Minden harmadik ország esetében beszélhetünk erről, olyan harmadik országok esetében, akik uniós területre vízumentesen kívánnak utazni objektív intézkedésekhez, objektív benchmarkokhoz kell kapcsolnunk, és ezt megállapodásokban kell lefektetni. Valószínűleg tudják, hogy eh, gyakorlatunkhoz tartozik az AFED szakbizottságban, hogy harmadik országokkal szóló megállapodásba bevesszük az úgynevezett emberjogi záradékot. Ugyanez a filozófia itt is. Az emberi jog, jogállamiság, demokratikus standardek és demokratikus benchmarkok bevehetőek egy ilyen megállapodásba. konkrétabban is bevehetőek, de anélkül, hogy konkrétan megneveznénk az országokat. Beszélhetnénk nemzetközi megállapodásokról, tehát vehetjük azokat alapul, különböző megállapodásokat vehetünk alapul, melyeket az IMF köt meg országokkal. Azt mondom itt el, hogy az AFET-nek mi lesz a véleménye. Megpróbálom felhívni a figyelmüket erre, és lesz egy írásbeli javaslatunk is, melyben nem csak a migrációs kockázatokat, hanem a külpolitikai célokat is figyelembe kívánjuk venni. Az olyan országok esetében, akik vízumentesen mm, utaznának az Európai Unióba. Azért, hogy a külpolitikai céljaink a külbiztonsági céljaink teljesüljenek a jövőben is. Hogy ne ezek árára történjen mindez. Köszönöm szépen, Bóni úr. Köszönöm szépen. Szeretném megköszönni Agostinnak a munkáját. Nagyon jól szerkesztett módosítások voltak ezek, rengeteg erőfeszítést tett ő is, és az tevők is ugyanis ez egy rendkívül fontos mechanizmus, hozzájárul ahhoz, hogy a vízum liberalizációs folyamatok hogyan alakulnak. Teljes mértékben egyetértek azzal is, hogy támogatnunk kell a módosításokat, amelyek a delegált jogi aktusokra vonatkoznak, és az Európai Parlamentet a folyamat elejétől kezdve be kell vonni ebbe a döntéshozatali eljárásba. Én azt gondolom, hogy végig kell gondolnunk azt is, hogy milyen kritériumokat kívánunk alkalmazni, és arra is emlékeznünk kell, hogy mennyire fontos az egyenlő bánásmód. Mire gondolok? Jacek Cyrus Wolski beszélt erről, de a másik oldalon arra is emlékeznünk kell, hogy amit követelünk bizonyos országoktól a vízumliberalizációs folyamat során, elképzelhető, hogy lesznek olyan megoldások, amelyek a jogállamisághoz kötődnek. Tehát itt megint csak a saját tagállamainkrat is emlékeztetnünk kell a, ezeknek a kérdéseknek a fontosságára. A másik oldalon pedig azt is látjuk, hogy vannak problémák a jogállamiság területén bizonyos tagállamokban is. Ezen kívül pedig nagyon fontos lenne az, hogy tovább menjünk, mert a Törökország, Koszovó, Ukrajna és Grúzia kapcsán a vízum liberalizációra nagyon nagy valószínűséggel az ősz folyamán számíthatunk. Jelzésértékű üzenetet kell küldenünk Grúzia és Ukrajna felé, azt, hogy itt a Libében elfogadtuk ezt a javaslatot, vagyis gyorsan kell fellépnünk, és az utolsó megjegyzésem, javaslatom pedig az, hogy végig kellene gondolnunk azt, hogy június 22-e, tehát a módosítások beterjesztésének határideje után gyorsabban lehetne-e eljárni, és a LIBE szakbizottságban elő tudjuk-e készíteni a helyzetet úgy, hogy korábban tudjunk szavazni. Vagyis akár a júliusi plenárison, már a plenáris szakaszba juthat ez az ügy. Én azt gondolom, hogy ez nehéz lesz, de mi mindenképpen még a nyári szünet előtt kellene szavazzunk. Stehovski úr. Köszönöm szépen. Kedves elnök úr, Hogyha megengedik nekem, szeretnék először is köszönetet mondani a jelentéstevőnek, nagyon jó alapanyagot mutatott be, és bebizonyította azt is, hogy csodálatos, kiváló munkát végzett. Szeretném a többi árnyékjelentéstevőnek is megköszönni a munkáját. Személyesen nekem nagyon fontosnak tűnik az, hogy egy vészfékkel működő vonathoz hasonlítanám ezt az esetet. Tehát tulajdonképpen még azelőtt beengednénk ezeket az embereket az Európai Unióba, hogy megfelelnének az összes kötelezettségnek. Tehát én úgy gondolom, hogy itt a harmadik országokkal kapcsolatban nagyon nagy utazó szám emelkedéssel kell számolnunk. Amikor a menekült ügyről beszélünk, akkor fontos az Európai Unió biztonsági szempontjait figyelembe venni. Tehát ezek mind olyan kritériumok, amelyek mentén lehetséges az, hogy beengedjük ezeket az embereket. Tehát itt most, kedves hölgyeim és uraim, azért nézzük meg, hogy mi történik Koszovóban. Hogyha úgy gondoljuk, hogy a helyzet 2013-ban a koszovói állampolgárok szempontjából megvalósult-e? Hát azt kell, hogy mondjam, hogy nem. Szó sincs róla, nagyon sok olyan tagállam van, még akár Csehország is, aki ezt nem így gondolja. És szerintem nem is kellene most arra emlékeztetnem, hogy mit mondott a német belügyminiszter, amikor koszovói állampolgárok bűncselekményeket követtek el, sőt, a koszovóiak, albánok, valóban nagyon magas bűnügyi statisztikákkal rendelkeznek. Tehát ebben a tekintetben én úgy gondolom, hogy itt nagyon fontos kérdésről döntünk Törökország kapcsán is. Kimondtuk már többször is, hogy meg kell találnunk a módszert a vízumliberalizációra, de ugyanakkor egy olyan mechanizmusra van szükség, amely a felfüggesztést biztosítani tudja. Szerintem ez az egész nem szól másról, mint egy ilyen vészfék mechanizmusról, Voltak már ilyen esetek, és azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon nehéz a vészféket meghúzni, sőt, valóságban én azért eléggé félek is attól, hogy mindezzel kapcsolatban hogyan járunk el, nehogy elfelejtsük a megelőzés fontosságát, és aztán majd csak a fejleményekkel kell gondolkodnunk. Köszönöm, Stehovszki úr következik, és aztán majd jönnek a bizottság és a tanács képviselői. Először Gallego asszony fog megszólalni az Európai Bizottságtól. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen a szakbizottságnak is, hogy prioritást adott ennek a témának, és köszönöm a jelentéstevőnek is a munkáját. a bizottsági javaslat általános támogatását is köszönöm. A jelentéstevő és a szakbizottság képviselőinek többsége részéről. Rugalmasságot szeretnénk biztosítani, és a jelenlegi felfüggesztési mechanizmust hatékonyabbá, könnyebben megvalósíthatóvá akarjuk tenni. Az Európai Bizottság figyelembe veszi azokat a módosításokat, amelyeket a jelentéstevő megjelölt, a további kritériumokra vonatkozólag például, itt főként a nemzetbiztonsági kockázatokra gondolok, és aztán itt van a delegált jogi aktusok alkalmazása. Nos, hát az Európai Bizottság egy célzott felfüggesztést akar megvalósítani, hogy rugalmasabb, könnyebben megvalósítható legyen mindez ez a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok alá esik, de természetesen a társjogalkotók kell, hogy eldöntsék azt, hogy kiterjeszték e vagy sem, tehát hogy milyen jogi aktusokat kívánnak alkalmazni ezzel kapcsolatban. És végül van itt egy utalás arra is, hogy statisztikai jelentésekre van szükség. Ez valóban szerintünk is nagyon fontos, ahogyan a jelentéstevő is rámutatott, a vízumliberalizáció felfüggesztése egy nagyon komoly döntés. Azért van ez, mert ez tulajdonképpen nagy hatással van ezekre a harmadik országokkal folytatott kapcsolatainkra is, tehát alapó, adatok alapján hozhatunk csak meg ilyen komoly döntéseket. Itt konkrét tényekre és megbízható adatokra alapozva tudunk csak döntést hozni, és valóban ez nagyon fontos, de köszönöm szépen a jelentéstevőnek még egyszer. Köszönöm szépen, Kálido Castéda asszony, és következik a soros elnökség Kelly asszony. Köszönöm szépen. Jó reggelt kívánok a Libe Szakbizottságnak. Köszönöm szépen a meghívást, hogy itt most beszélhetünk. A tanács üdvözli Diaz de Mera eh, anyagát, jelentését, eh, azt, amit az árnyék előadókkal eh, megalkottak. Tanács konstruktív a felfüggesztési mechanizmus témájában. És az a kapcsolatban, hogy önök hogyan kezelik a témát. Májusban a belső igazságügyi tanácson a tagállamok egy álláspontot fogadtak el. A bizottság javaslatát a tanács kiegészítette azért, hogy a tagállamok kínálságának eleget tegyen a felfüggesztési mechanizmus rugalmasságával kapcsolatos eh, további indokok, például a közrend és a belbiztonság is indokok lehetnek. A bizottság eh, monitorozza a vízumliberalizációs roadmap-et kérő harmadik országokat, éves alapon, és eh, a, ha a, a tagállamok azt jelzik a bizottságnak, hogy egy tagállam nem tesz eleget a követelményeknek, a bizottság megvizsgálja a felfüggesztési mechanizmus alkalmazásának lehetőségét. A tanácsban néhány tagállam a felfüggesztési mechanizmust előfeltételnek tekintik, Grúzia, Ukrajna, Törökország esetében, és várjuk az Európai Parlament véleményét is, és azt, hogy a lehető leggyorsabban elinduljon a háromoldalú egyeztetés az intézmények között ebben a témában. Köszönöm. Köszönöm szépen, Kelly asszony. Most pedig vissza a szó Diaz de Mera jelentéstevőnek. Köszönöm, elnök asszony. Kilencen szóltak hozzá a témához. Ez is azt mutatja, hogy mennyire fontos ez a jelentés. Nagyon hálás vagyok minden kollégának, aki felszólalt, aki hozzászólt a témához. Jotova asszony felszólására reagálnék először Köszönöm a szavait, és elfogadom a megjegyzéseit. A kölcsönségi mechanizmusról beszélt. Igen, ugyanúgy gondolkozunk. Ön is, hozzám hasonlóan, nagyon jól tudja, hogy egy csónakban nevezünk, és próbálunk egy irányba evezni, ezért ne aggódjon. Teljes mértékben egyetértek önnel. És nagyon hálás vagyok azért is, hogy hangsúlyozta, mennyire fontosak a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok. Ezek az aktusok azok, amelyek megfelelnek az Európai Parlament jogalkotói szerepének, illetve a 2015. június 16-ai Európai Bírósági Döntésnek is ez a megoldás felel meg. tudomásul veszem azokat a megjegyzéseket, amelyek arra vonatkoztak, hogy támogatják a bizottság javaslatát. Björg képviselő Krisztin nevében szólt hozzá a témához. Egyetértek azzal, amit elmondott, igen. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat kell alkalmazni ebben az esetben. Hozzám hasonlóan ön is elmondta, hogy az emberi jogok témáját agályosnak tekinti harmadik országok esetében. Nézzük meg a hármas pontban, mit is írunk. Védeni kell harmadik országból érkező polgárok jogait. Ezzel is azt szerettem volna bizonyítani, hogy teljesen egyformán gondolkozunk erről a témá, témáról. Boni, képviselő, kedves barátom! Nagyon nagy köszönet a támogatásért. Hálás vagyok azért is, hogy elmondta, hogy egyetért velem a tekintetben, hogy mennyire fontosak a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok. Ezek tükrözik megfelelően az Európai Parlament jogos szerepét és feladatát ebben a témában fontos az azonos bánásmond. Görög, Grúzia és Ukrajna tekintetében az erre vonatkozó megjegyzéseivel is egyetértek, mint ahogy egyetértek azzal is, amit Törökországról mondott. Valaki azt mondta, hogy esetleg gyorsabban tovább tudnánk lépni. Hát reméljük, reméljük, hogy ez megoldható. Egy héttel ezelőtt neveztek ki engem előadónak, és már a jelentésről, illetve erről a témáról beszélünk itt a Libe szakbizottságban, azért ez elég gyors. Minden esetre a következő hozzászólónak is szeretnék köszönetet mondani a kedves szavaiért. Ez a hasonlat a vészfékkel nagyon tetszett. Igen, így jobban érthető a mechanizmusnak a lényege. A Koszovóval kapcsolatban elhangzottak tekintetében igen, valós, jogosak a megjegyzések, nagyon rosszak a statisztikák Koszovó esetében. Törökország esetében pedig szintén mindannyian algályosnak tartjuk a helyzetet, és mindez kapcsolódik a vészfék használatához. A bizottságnak is hálás vagyok, illetve a Home főigazgatóság képviselőjének, nagyon diplomatikusan, de úgy tűnik, hogy elfogadták a módosítási igényeinket. Szeretném emlékeztetni a bizottságot arra, hogy a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok használata használatára vonatkozott a július 16-ai Európai Bírósági ítélet. És Mástrom asszonynak, illetékes biztos asszonynak elmondtam, hogy úgy értékeljük mi ezt, hogy nem adtak igazat a bizottságnak. Értem azt is, hogy fontosak a statisztikai adatok. Most rátérnék a tanács hozzászólására. Kelly miniszter asszonya már együtt dolgoztunk, kiváló volt az együttműködés rendkívül fölkészült a miniszterasszony. A felfüggesztési mechanizmus gyorsabb, rugalmasabb kell, hogy legyen. A közrend témája, igen, ez is nagyon fontos számunkra, és meg kell, hogy legyen egy könnyen alkalmazható, hatékony eszköz azért, hogy el tudjuk ítélni azt a harmadik tagállamot, amely nem felel meg a kritériumoknak. Még egyszer köszönet mindenkinek, köszönet a hozzászólásokért, folytatjuk a munkát. a mechanizmusokkal kapcsolatban. Köszönöm szépen, Diaz Demére úr. Módosítások beterjesztésének határideje június 22. A LIBE elnézést, elnézést, Elnézést, elfelejtettem még egy fontos témát említeni. Lezárásként elnézést, hogy nem utaltam arra, mint Jazus Volszki úr mondott, ezzel akartam lezárni. A javaslat, az AFET véleményét természetesen figyelembe fogjuk venni Jarusz Volszki képviselő amit elmondott, hiszen nagyon fontos, hogy az Európai Unió külpolitikájára hatása lesz a mechanizmusnak, és elnézést még egyszer. 22 of June. Tehát akkor még egyszer június 22 lesz a módosítások beterjesztésének határideje, és július 12-én fogunk szavazni itt a Libében. Köszönöm szépen a vitában való részvételt az összes kollégának. Következő napi rendi pontunk pedig a hetes számú. 2016. június 7-én az Európai Bizottság egy migró, migrációs kommunikációt tett közzé, ezzel kapcsolatban érdekel bennünket az, hogy a külső dimenziót hogyan kívánja kezelni a bizottság, Leonello Capricci úr következik, aki globális ügyekkel foglalkozik az EAS-nél, és a migráció is hozzátartozik. Itt most a, fi, a külügyi szempontokat fogjuk figyelembe venni. Az ELFET, a DROA és a DEVE szakbizottságbeli kollégák is részt vesznek ezen a napirendi ponton. Capricci úré a szó. Köszönöm, elnök asszony. Azt mondta, hogy a bizottságot képviselem, és az LKS-t képviselem, de azért a szívem még mindig a bizottságnál van, valójában a bizottságtól jövök. Minden esetre ezt a munkát közösen végezzük, úgyhogy szinte mindegy. Annyit szeretnék elmondani, hogy először is mindenki megkapta magát a közleményt. Remélem, hogy megkapták azt a csomagot is, ami ehhez tartozik, ami segíti az olvasatot. Mi is a fontos ebben a közleményben? Először is végül is az Európai Tanács részéről érvényes az ajánlás, hogy támogatják ezt. Úgyhogy a következő lépés az állam és kormányfők, az ő támogatásuk az javaslat tekintetében. Mi a lényeg? a közleménynek mi az igazi üzenete. Két téma. Egyrészt ismételt elvek, koncepciók, amiket mostanáig használtunk, és amelyeket állam és kormányfői szinten is szeretnénk, hogyha megerősítenének ezek az elvek a migráció külső dimenziójára vonatkoznak. A második rész pedig előkészíti az utat az erősebb EU jelenlétre a külső dimenzióban, felhívva a tagállamokat arra, hogy cselekedjenek, mert tudjuk, hogy senki se tudja ezeket a témákat egyedül megoldani. És néhány szót szeretnék most szólni részletesebben a két aspektusról. Elvek. Azok az elvek, amelyeket hangsúlyozni kívánunk ebben a közleményben. Van egy alapvetően fontos bármit teszünk, a harmadik országokkal kapcsolatos külső dimenziókat partnerségben kell kezelni. Mit jelent ez? Nem korlátozhatjuk az üzenetünket szigorú értelemben a visszafordítási elemre. Ugye a régi migrációs vita a mm, igazság és belügyminiszterek témájára vonatkozott, abból indult ki. Ők teljesen jogosan ugye korlátozták a témát erre, viszont ugye a, a mézes madzag, illetve a büntetés eszközei a visszafordítás esetében, hát ez nem így működik. Valódi partnerségre van szükségünk a harmadik országokkal. Azok az országok, amelyek segítenek nekünk a teljes migráns probléma kezelésében, azok a harmadik országok. amelyeket felkérünk arra, hogy kezeljék megfelelően a visszafogadást, hát ők maguk is nagyon erős migrációs nyomás alatt vannak. Elég, ha Tunéziát említem. Teljesen jogos, hogy egyeztessünk Tunéziával, hogy tegyenek erőfeszítést a illegális bevándorlók visszafordítása tekintetében, de tudjuk és nem felejthetjük el azt, hogy Tunéziában is legalább egy millió, de lehet, hogy még több mint egy millió Libiából érkező menekült van. Ez lehet, hogy egy kicsit karikaturisztikusnak tűnik, de a legfontosabb első üzenet, hogy a harmadik országok esetében nem korlátozhatjuk a témát csak a saját érdekeinkre és ennek bizonyos aspektusaira, hanem ténylegesen az egész migráns jelenséget kell kezelni a már meglévő politikai párbeszéd alapján. Gyakorlatilag az összes ilyen országgal áll, él, létezik ez a párbeszéd. A második elem a holisztikai megközelítés az összes eszköz tekintetében, amikor kétoldalú politikai párbeszédet használunk. Mit is jelent mindez? Még egyszer Tunézia példáját használnám. Tunézia szerepel a szomszédségi politikában, van társulási egyezménye, van akcióterve, a szabadkereskedelmi övezetben is benne van velünk együtt, hogyha tárgyalunk Tunéziával, hogy nem csak a visszafordítás, hanem általában a migráns probléma kezelésében mit lehet tenni, az ő problémájukra is gondolva, akkor létezik egy bizonyos platform, amit lehet használni, ahol kereskedelmről beszélünk, mezőgazdaságról beszélünk, biztonsági kérdésekről, jogállamiságról, tehát ez 360 fokban holisztikusan lefedi az összes témát, tehát ilyenfajta párbeszédet folytatunk velük. Ha arra gondolunk, hogy a kétoldalú párbeszédben vannak olyan témák, amiket az EU kell, hogy teljesítsen, az EU illetékessége. Például a nyíltékbolt egyezmény Tunéziával, ami lehetővé teszi, hogy az európai fapados társaságok fokozhat, hassák az a Tunézia esetében. Hát ez ugye egy mézes madzag, ami segítheti az általános egyeztetést és közösségi kompetencia illetékességbe tartozik, ugye a nyílt égbolt az közösségi illetékesség. De a tapasztalatunk azt mutatja, hogy ez nem elég, hogyha tovább akarunk lépni ebben az együttműködésben. Úgyhogy a közleményben szerepel az is egyértelműen, hogy a tagállamoknak is teljesíteniük kell. Részt kell venniük ebben. A tagállamok kétoldalú van, sok ilyen országgal hagyományos kapcsolatban vannak, és ugye a, ezekhez az erőfeszítésekhez mi nem tudunk csatlakozni. Hogyha azok a tagállamok, amelyeket közvetlenebbül érint bizonyos harmadik országokból érkező illegális bevándorlás. Ők nem használhatják csak ezt a nyíltékból, stb. közös eszközöket, hanem használniuk kell a saját kétoldalú szakpolitikájukat is. Sőt, még szélsőségesebben fogalmaznék. Ez egy egyedülálló lehetőség arra, hogy valójában tényleg a Lisszaboni szerződés szellemét a gyakorlatban megvalósítsuk. A harmadik megjegyzés, ugye amiről eddig beszéltem, az az első része volt a közleménynek, ez a két aspektus, hiszen ha valamit el akarunk élni, akkor a holisztikus megközelítést, partnerséget, és az intézmények és a tagállamok együttműködése konkrét esetekben. Ez, ez volt az első része a közleménynek. A második rész pedig azzal foglalkozik, hogy hogyan lehet megerősíteni az EU hozzájárulását a migráció kezelésében. Itt szerepel az, amit úgy nevezünk, hogy Európai Befektetési Terv. Magyarul a mostani együttműködésre, rendelkezésre álló pénzekkel, a hagyományos támogatási pénzekkel nem fogjuk tudni megoldani a kérdést. Még akkor sem, hogyha plusz pénzeket találunk a hagyományos hagy, fejlesztési támogatásokra, akkor sem lesz ez elégséges arra, hogy a közép- és hosszú távi kihívásokat kezeljük ezen harmadik országokkal kapcsolatban. A trendek azt mutatják, hogy ezen országok közül néhány, konkrétan a szubszaharai Afrikában, de Ázsiában is, egyre szegényebbé válnak ezek az országok, és egyre több a szegény ezekben az országokban, és így egyre több a kivándorló. Úgyhogy a nemzetközi közösség hosszú távon kell, hogy gondolkozzon, és így az e- Európai Unió is hosszú távon kell, hogy gondolkozzon a problémák megoldásán, hogyan lehet támogatni ezeket az országokat, hogy valóban fenntartható szociális-gazdasági partnerekké válhassanak amelyek a szuverenitását teljes mértékben biztosítjuk, tudják kezelni a saját határaikat, stb. Itt szükség van a befektetési terv koncepciójára. Ez nem csak együttműködési pénz, több olyan környezet kialakításáról van szó, ami a vonzó a befektetés számára, a nemzetközi pénzügyi intézményekkel való együttműködéssel. Ez nagy kihívás Európa számára, ha Afrikára gondolunk, Európa Afrikában saját érdekéből is egy kicsit területet vesztett, például Kínával szemben. Ez egy közép- és hosszú távú stratégiai újra gondolása a partneri kapcsolatainknak, szociális és gazdasági szempontból is. Ezt tovább kell fejleszteni. Minden esetre ez egy olyan kérdés, ami nagyon fontos, és úgy gondoljuk, hogy enélkül nem tudjuk megváltoztatni a trendet közép és hosszú távon, sőt, akár még rosszabb lesz a helyzet, hogyha 100, 200, 300 ezer illegális bevándorlóra koncentrálunk, vagy arra a két-három millió menekültre, aki Európába érkezik. De hogyha ha elfelelkezünk arról, hogy a globalizált világban 17-18 millió migráns van már most is, akkor célt tévesztünk. Mindenesetre végezetül még annyit mondanék, hogy az EU-nak van felelőssége a nemzetközi közösség részeseként és sőt, szeretnénk egy kicsit vezető szerepet játszani a nemzetközi közösség szintjén, vagy legalábbis jobban szeretnénk hallatni a hangunkat. Az ENSZ idei szeptemberi csúcsán, ami párhuzamosan fog haladni abban a menekültügyi kezdeményezéseivel is, itt is szeretnénk fontos szerepet játszani, és a kérdésekre szívesen válaszolok természetesen. Köszönöm szépen! Bűzjekevic képviselője a szó. Elnézést, hogyha rosszul mondom a nevét a Digi Home-tól. Thank you very much, madam. Köszönöm szépen, elnök asszony. Igen, szeretném kiegészíteni azt, amit Leonello elmondott. A közlemény a külügyi szolgálat és az Európai Bizottság közös közleménye. A DigiHome számára a közlemény nagyon-nagyon fontos lépésnek számít. Két értékre épít ez. Egyrészt a folytonosságra, és figyelembe veszi azt is, amit megtettünk már, mind belső, mind pedig külső dimenzió témájában. Ilyen tekintetben bizonyos harmadik országokkal szemben bizonyos megközelítést dolgoztunk ki. Nyilván ez nem volt elég hatékony, mert oda jutottunk, ahol most vagyunk, de nem kell nulláról kezdenünk. Migrációs mobilitás témájában kidolgoztuk a megközelítést, csomagokat dolgoztunk ki, visszafogadási megállapodásra, közös menetrendjeink voltak, stb. Tehát már megtettünk néhány lépést. Ezekre építünk. Például a magas szintű párbeszédekre, melyeket az elmúlt hónapokban szerveztünk meg, illetve a valetai csúcsra. Ezekre építve tehát szeretnénk most hatékonyságra összpontosítani. A közlemény nagy része a kompaktokra, paktumokra összpontosít, a migrációs partnerségekre. A migrációs partnerség számunkra az ennek kapcsán az egyik legfontosabb az, hogy a migráció kerüljön külkapcsolataink központjába. Mostanáig ágazati megközelítést alkalmaztunk, eszközöket használtunk fel, a DigiHome eszközeit a harmadik országokkal való együttműködés erősegítésére. Viszont most már a közlemény megvédi a holisztikus elv alkalmazását. Minden rendelkezés álló szakpolitikai eszközt fel fogunk használni. A másik fontos kérdés a harmadik országokkal való partnerség kérdése. Ez egy közös vállalkozás, és a felelősség is közös. Természetesen vannak olyan dolgok, amelyeket az Európai Unió készen áll megtenni, de harmadik országok részéről is szerepállást várunk ezen a területen. Végül nagyon fontos a tagállamokra is odafigyelni. Nem lehet ez csak egy uniós szintű megközelítés, főleg a hatás körök miatt, és amiatt, hogy néhány uniós tagállamnak milyen kapcsolata van harmadik országokkal. Vannak olyan uniós tagállamok, amelyeknek privilegizált kapcsolata van harmadik országokkal, és az Unió nincs ugyanolyan kapcsolatban az adott harmadik országgal. Ezért össze kell fognunk, és ugyanazt az üzenetet kell nekünk is közvetítenünk, ami a migrációs partnerségeket illeti a migrációs aspektusát leszámítva van ennek más oldala is, amire összpontosítani szeretne a Digi Home. Kereskedelmmel összefüggő kérdés, fejlesztési segélykérdése és más ágazati kérdések is, melyek fontosak a harmadik országok számára. De a harmadik országokkal is tárgyalnunk kell ez ügyben, és látnunk kell, hogy mi számít az ő érdeküknek három rövidtávú érdekei van, célkitűzés van, az egyik az életmentés, a másik a visszaküldés és a migrációs együttműködés erősítése, és a tranzit országnak számító, vagy a menekülteknek nagy számban otthont adó országok helyzete. Mindenesetre a kiváltó okokat kell először megnéznünk. Természetesen ott van még a költségvonzat is, a pénz. A mi főigazgatóságunk ilyen tekintetben nem tud túl sokat tenni, legtöbb pénz a fejlesztési oldalról érkezik, de a közleményben nagyon fontos dolgot javasolunk, és reméljük, hogy ez a hatékonysághoz hozzá fog járulni földrajz tekintetében prioritást jelentő harmadik országokat javasolunk. Ez nem jelenti azt, hogy ha bizonyos országokkal abadjuk az együttműködést, csak úgy érezzük, hogy van néhány olyan ország, amelyre jobban összpontosítani kellene. A központi mediterrán útvonalra is összpontosítani akarunk, ezért hangzott el az öt ország neve, mert tranzit országoknak és számozási országoknak számítanak, de ez nem azt jelenti, hogy nem figyelünk oda más harmadik országokra, vagy hogy felhagyunk az együttműködésnek, melyet velük mostanáig kialakítottunk. A bizottság, a külügyi szolgálat, Mogherini főképviselő közösen kidolgoz egy mechanizmust, megnézzük, hogy hogyan lehet tartalma, tartalmal ellátni ezeket a paktumokat, a tagállamok is megnézik azt, hogy mi tartozik az ő hatáskörükbe, és aztán ö, megkörnyékezzük a harmadik országokat is. Köszönöm, akkor most a vita következik. Lauristin asszony először. Ö, igen, köszönöm szépen, elnök asszony. Lenne egy kérdésem a paktumok gyakorlati végrehajtásáról. Mi a mechanizmus? Hogy néz ki a monitorozó mechanizmus, és hogy használják fel a pénzeket? És kapunk-e majd információt erről? Tegnap találkoztam a török demokrata erő képviselőivel, és ők nagyon aggódnak az uniós pénzek felhasználásával kapcsolatban, nem tudják, hogy jó helyre megy a pénz, vagy visszaélnek vele, stb. A másik kérdés, hogy a technikai segítségnyújtás hogy néz ki a paktumokban, hiszen ha hatást szeretnénk látni, akkor úgy érezzük, hogy mindenképpen technikai segítségnyújtásra is szükség van. Ez is benne lesz a paktumokba? És van-e, szerepelni fog a paktumban az oktatás, humán erőforrások megjelennek-e? Kicsit több információt szeretnénk a gyakorlati végrehajtásról. Köszönöm. A Björk asszony a következő. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy ugyanúgy, mint a liberalizációs vita kapcsán, az a benyomásunk támadhat, hogy a szándék az, hogy megállítsuk a menekülteket. És aggódunk a migrációs partnerség miatt, illetve az EU-Törökország megállapodás miatt is. Úgy tűnik, hogy a külpolitikai eszközöket arra használjuk fel, hogy leállítsuk a migráns áramlatot, a kereskedelmi politikát is erre használjuk fel. Szégyenletes ez a javaslat. Harmadik országokkal kell megállapodásokat megalkotnunk, ez rendben van, viszont itt nem csak ezt javasoljuk. Azt javasoljuk, hogy az olyan országok esetében, mint például Szudán és Eritrea és az egyéb országokat, ahol diktátorok vannak, azokat támogatjuk, és közben a saját határainkat ellenőrizzük. Az Európai Uniós tagállamok miniszterei a saját területeiktől és határaiktól távol szigeteken szeretnék elzárni a menekülteket és ezt próbálják megellenőrizni. Ezzel olyan országok kezére játszunk, amelyek nagyon örülnének annak, ha Európa bezárná kapuit. Én úgy érzem, hogy a plenárison nagyon sokan kritikusan fognak nyilatkozni a javaslattal kapcsolatban. Nem erre van szükségünk. Megoldásokra, szolidaritásra van szükségünk, hogy fogadhassuk a menekülteket, és nyílt legyen Európa. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen. Hát nincsen azzal kapcsolatban semmi kétel, hogy fontos lenne ez a nagy beruházási terv Afrika szempontjából, de azért vannak aggályok amikor elolvasom ezt a javaslatot. Először is úgy gondolom, hogy itt alapvetően a kapacitás és az együttműködés pont arra vonatkozik, hogy a szegénység és a háborúk elől elfutókat otthon tartsuk. Vagyis az Unió és a harmadik országok közötti együttműködés feltételességi alapon működik, ami szerintem pont ö, szembe megy az együttműködés alapjával, mert ö, nagyon sok minden csak ö, a határvédelemre vonatkozik, ez pedig nem fejlesztés ö, politika, és nem ö, tudunk ezzel nem hogy munkahelyeket teremteni a fiatal afrikaiaknak, és a különbségeket még tovább növeljük ezen keresztül. Tehát nem szeretnénk, hogyha a kapacitásépítés és a határvédelemre összpontosítanánk elsősorban. Szerintem nem ez a jó megközelítés, és ezen kívül tulajdonképpen a felelősségünket próbáljuk externalizálni, illetve a, a határainkat is, pedig emlékezzünk rá, hogyha a tagállamok megvalósították volna azokat a közös európai döntéseket, amelyeket, amelyekben tavaly megállapodtak, akkor nem lenne most ez a probléma, nem lennénk ilyen nehéz helyzetben. Jó, Mr. Goer. Köszönöm, Guerrero Szalom. Quizá uh, tenga sentido que yo... Nos, lehet, hogy észszerű az, hogy arra hivatkozok itt, hogy eh, a humanitárius segélyekkel kapcsolatos anyag eh, eh, előadója vagyok a Fejlesztési Bizottságban. Meghallgattam a különböző aggályokat, és elmondhatom azt is, hogy a fejlesztési bizottságnak milyen agályai lehetnek. Helyvalónak tartom azt, hogy a migráció a külkapcsolatok, valamint az Európai Unió külső dimenziójának középpontjába kerüljön. Tudatában vagyunk annak, hogy Afrika a külső határainkon van, nem politikailag, hanem geostratégiai szempontból. Afrika úgymond szomszédunk. És a szegénységi problémákat, valamint a fegyveres konfliktusokat kell megoldanunk. Ha ez nem sikerül, akkor feltartóztathatatlan migráns áramlatodal fog kelni megküzdenünk Afrikából, mert ott több száz millió éhező ember van, aki szeretne elmenekülni Afrikából. Ezért tartom elengedhetetlennek azt, hogy a migráció kerüljön a külső dimenzió középpontjába. Ami pedig a partnerséget illeti, a partnerségben is erre kell összpontosítani nem lehet egyoldalúan valakire ráerőltetni a saját politikánkat azokra az országokra, honnan a migránsok érkeznek. Nem, az együttműködés és partnerség szellemében kell eljárnunk velük. Vannak félelmek és aggályok. Először is, és ezt említették is, nehéz a fejlesztési politikáról úgy beszélni, hogy közben feltételességeket, feltételességet emlegetünk. Én nem azt mondom, hogy ne legyenek feltételek, sekélyeket feltételekhez kell kötni, de az új javaslatokban vannak olyan feltételek, amelyek emberi jogokkal kapcsolatosak, jó kormányzással, stb. De nem az adott ország által elfoglalt politikai helyzettel kapcsolatban. A cél az, hogy a szegénységet küzdjük le, hogy javítsunk az emberek életkörülményein. Tehát ne a fogadó ország politikai beállítottságára összpontosítsunk. Ez nem vonatkozik ugyanúgy minden humanitárius aspektusra mert vannak olyan dolgok, amelyeket természetesen tiszteletben kell tartani, például a semlegességet. Néha az egyes feltételek is ellentmondanak egymásnak. És nézzük meg az erőfeszítéseink költségvetési vonzatát is, őszintén. Legyünk őszinték. Miről van szó? Előirányzott eszközök ö, csoportosításáról, fejlesztési tervekről, de a lehetőségek nagyon korlátozottak arra a problémára, amelyet itt megpróbálunk megoldani. Igen, majd ősszel megszületik egy javaslat, amely megismétli gyakorlatilag az EFSZ-t, és esetleg 72 milliárdról fog rendelkezni. Viszont ebben az esetben a tagállamok jelentős hozzájárulására is szükség lesz ezt viszont én nem látom. Tehát nézzük, itt van ez a 72 milliárd eurós javaslat. Ennek a fele tagállamokból kellene, hogy jöjjön. Ha a tagállamok válasza megfelel annak, amit az Európai Unión belül a menekültügy válság kapcsán nyilatkoztak a tagállamok, akkor a hozzájárulás sem lesz túl rózsás. Afrika egy egyre növekvő kontinens a lélekszámát tekintve, és erőfeszítéseink problémásak és nehézkesek lesznek. Nincs elég pénz, nincs megfelelő költségvetés, erős beszélni kellene. A tagállamoknak viszont tényleg a kötelezettségeiknek eleget kell tenniük tudatában lévő ennek. Köszönöm szépen! Én azt hiszem, hogy ezek a javaslatok nagyon érdekesek, a megjegyzések is érdekesek a bizottság részéről, és én most a következőkre összpontosítanék, hogy hogyan használjuk fel az alapokat. És az, hogy a teljesítményt hogyan értelmezzük például a migráció területén. Hogyan tudjuk értékelni a teljesítményt a különleges alapok tekintetében? Én egy kicsit erről szeretnék többet tudni, megtudni. Azt hiszem, hogy ezek a kifejezések nagyon érdekesek, és a 90-es években, amikor bevándorlási miniszter voltam, akkor nem tudtam volna ezeket értelmezni, pozitív és negatív ösztönzők, országokat szeretnénk ösztönözni, illetve dicsérni, és aztán az, hogy milyen következményeket várhatnak azok, akik visszautasítják ezt. Most hát ez egy kicsit azért furcsa a megfogalmazás, remélem, hogy a modern világ egy picit másként gondolkodik, mint hogy egy ostorral üldözzük azokat, akik nem a kormány akarata szerint járnak el. Itt van a legális bevándorlás és az illegális bevándorlás közötti ellentét. Mindig azt mondjuk, hogyha a legális bevándorlás párhuzamosan az illegális bevándorlás csökken, de én ebbe egyáltalán nem vagyok biztos ezzel kapcsolatban. Inkább tényeken alapuló megoldásokat szeretnék hallani, mert őszintén szóval szerintem ez nem így van. És aztán bármit megalkotunk, nagyon fontos az, hogy átlátható legyen a helyzet a megközelítésünkkel kapcsolatban. Akár az ösztönzők és a következmények, akár a az emberek és az államok felé közvetített feltételrendszer tekintetében fontosan, hogy tisztán lássunk. Nagyon fontosan a terepen látni a helyzetet, mert az néha egészen köszönő viszonyban sincs a szavainkkal. Köszönöm szépen. Engem Timothy Kirkhope nagyon inspirál, mert nagyon érdekesen, humorosan fogalmaz, és ugyanakkor rengeteg kreativitást és energiát sugároz magából. Szerintem ez nagyon jó mindannyiunk számára. Nos, hát ezzel a javaslattal kapcsolatban végig kell gondolnunk azt, hogy milyen kontextusban is dolgozunk. A kontextus pedig gyakorlatilag az, hogy az egész világ lángokban áll. Természetesen mindig együtt kell működnünk, partnerséget kell kialakítanunk a szomszédos államokkal, de milyen szintig kell ezt megvalósítanunk? Az elfogadható egyáltalán, hogy ki akarjuk a humanitárius felelősségünket, illetve a határvédelmünk feladatait helyezni. Egy kicsit úgy tűnik, mintha ebbe az irányba mennénk, mint hogyha az Európa-Törökország megállapodást, vagy akárminek is nevezük ezt, Líbiára és más országokra is ki akarjuk terjeszteni. Nem olyan régen például egy osztrák miniszter beszélt erről. Az új uh, európai uh, miniszter is tíz, na- tíz nappal ezelőtt arról beszélt, hogy rendkívül fontos, hogy Líbiával is megállapodásra jussunk. Pedig ez egy gyakorlatilag nem létező állam, most uh, ugyanazt uh, értelmezni, vagy akarjuk rákényszeríteni Líbiára, mint amit Törökországgal kapcsolatban valósítottunk meg, és aztán majd más országok következnek. El kellene gondolkodni azon, hogy már most is rengeteget költünk erre a Törökország megállapodásra. Ez sokkal több pénz, mint az egész világra szánt fejlesztési támogatásunk. Úgyhogy rendkívül sok pénzről van szó. Más országoknak is adjunk még ennyi pénzt, és mi marad majd? milyen kontextusban fogunk tovább dolgozni Európai Unióként. Elképzelhető, hogy az Európa erődítmény gondolatát akarjuk megvalósítani. Szerintem tulajdonképpen ez a javaslat is inkább egy erődítmény Európához közelít, és ez engem nagyon-nagyon aggaszt mindig is együtt kell működnünk a szomszédos államokkal, ez egyértelmű. De az európai határok externalizációja szerintem elképesztő gondolat. Köszönöm szépen, Holmájer asszony. Dank, Frau Köszönöm szépen, elnök asszony. Őszintén szólva, tekintettel arra, hogy milyen különbözőek a felszólalások, és nem minden vonatkozik közvetlenül arra, amiről beszélünk, hiszen a humanitárius segély, valamint az EIB harmadik országokban tanúsított vállalásáról szól. Erről beszélünk, sokkal többet kell befektetni. Az SZND beli kollégáimat, kollégáimmal egyetértek. Sokan a szükséghelyzet miatt menekülnek. Azért, mert nagyon rossz helyzetben van az ország, nincs rend, rendőrség, stb. Nincs megfelelő felépítés, szervezeti felépítés az országokban. Ezek az országokba kell befektetnünk, hogy ne azért, hogy a saját hazájukban maradhassanak, mert perspektívát látnak, ez a cél. Üdvözlöm a bizottság eljárásmódját erre vonatkozóan, ami pedig a tagállamokat illeti, a tagállamok részéről nagyobb szerepállást szeretnék látni a humanitárius segélyek terén, valamint a régiók felépítése és stabilizációja szempontjából is az afrikai kontinensen. Másrészt pedig úgy gondolom, hogy ha jól értettem a bizottságot, a bizottság számára nem is az a lényeg, hogy Európa erőddé váljon, hanem az, hogy a kontrollálatlan áramlatokat ellenőrizni lehessen, az olyan áramlatokat, amelyekkel a tagállamok nem tudnak megküzdeni, illetve amely áramlatok rendkívüli veszekedésekhez vezetnek az Európai Unión belül és a tagállamokon belül is. És az Európai Unió azért kerül nehéz helyzetben, mert az uniós tagállamok nem találnak megoldást, és veszekednek egymással. az, a, a valós menekültek rendezett formában történő felvételét jelenház támogatja. És vannak is javaslatok arra, hogy a legális rendezett migrációt lehetővé tegyük, és a bizonyos koncepciókat érvényesítsünk. Ez észszerű így. Az egész elképzelést tekintenünk, a szomszédainkat mind nem fogjuk tudni magunk kiválasztani magunknak, de van itt egy lényeges pont. Ha pénzt adunk, akkor a régió stabilizációjának a célját szolgálja, hogy kevesebben veszítsék életüket. Ha Líbiával működünk együtt, a Líbiával próbálunk meg együttműködni ezen a területen, akkor szeretnénk tudni azt, hogy a szaharai zónában másfél millió halott van, mert Líbia felé indultak el ezért ügyelni kell arra, hogy a menekülteken akkor segítsünk, mielőtt még a Szaharába érkeznének, mert ott élet tüket veszik. A Szahara maga az emberek sírja. Többen halnak meg a Szaharában, mint a földközi tengerben. Az, amit most teszünk, az arra összpontosuljon, hogy a lehető legtöbb ember embernek segítsünk, nem csak Európában, Európában is viselkedjünk felelősség teljesen, sokat kell beszélnünk az uniós tagállamokkal erről, de azért felelősségünk van annak tekintetében is, hogy eszközökkel lássuk el az afrikai kontinest azért, hogy a lakosság maga hasznot húzhasson ebből. Ha észszerűen meg tudjuk értetni magunkat ezekkel az országokkal, akkor az Európai Parlament igazi erőként járhat el. Persze nem tudjuk az egész világot megmenteni, nem tudunk mindenkiért gondos, mindenkiről gondoskodni, de meg kell próbálnunk a lehető legnagyobb hozzájárulást megtennünk a magunk részéről, és ezt a lehető legjobban struktúrálva. Frau Uh, Azt szeretném elmondani a holland soros elnökségnek, hogy fel akar-e szólani. Nem, akkor most a bizottság kapja meg ismét a szót. Gabricsi úr. Mindig bizottságként emlegetnek engem, pedig én a külügyi szolgálattól jöttem, de mindegy, Gabricsi úr vagyok, ez igaz, és a bizottság szolgálatában dolgozom. Nos, hát a legutolsó a felszólaláshoz szeretnék csatlakozni ön nagyon világosan el is mondta, hogy a tagállamok Ön azt mondta, hogy kis és kizofrén módon járnak el, vagy a koherencia hiányzik 28-ak között. És ez nagy problémát jelent sőt, még a belügyminiszterek és a külügyminiszterek között sincsen a tagállamokon belül egyetértés. Az első megjegyzésem az az, hogy próbálják meg a kommunikációt elolvasni. Ez egy olyan dokumentum, amiben vannak jó és rossz részek, de fontos lenne, hogy az ott felvetett kérdések, lehet, hogy valami egy kicsit túlhangsúlyosan jelenik meg, lehet, hogy vannak hiányosságok, de az biztos, hogy ezek azok a kérdések, amelyeket a tagállamok kormányai elé kell letennünk. Hiszen ők fognak dönteni, és megnézzük majd, hogy képesek lesznek-e az európai intézményeket és a tagállamokat is olyan irányba terelni, hogy közösen előre tudjunk lépni. Ez egy alap kijelentés a részemről. Ez nem egy száz százalékig Juncker úr vagy Mogherini asszony szívéből szóló dokumentum. Ezt egy dokumentumként kell kezelni a maga helyén. A tanács felkérésére írtuk meg ezt a dokumentumot, hogy összefoglaljuk, hogy mik a fontos kérdések ebben a témakörben. Nagyon sok megjegyzés, egyébként igen okos megjegyzés, és önök parlamenti képviselők elmondhatják ezeket a gondolatokat otthon is a tagállamoknak. Ez volt az egyik legfontosabb általános megjegyzésem. És ezután pedig nézzük meg a különböző kérdéseket konkrétan. Az első, hogy mit jelent az, hogy kompakt. Tehát mi, mit jelent ez a paktum? Ez egy felülvizsgált bilaterális politikai ágenda a harmadik országokkal, ahol tulajdonképpen néhány kérdés, mint például az igazságügy és a belügyi kérdések, a Genfi Egyezmény betartása, a jogállamiság, nemzetközi humanitárius jog betartása és a migráció menedzsmentje, illetve az illegális bevándorlók visszaküldése, amelyek korábban nem megfelelőképpen voltak szabályozva. Nos, hát ezeket a kérdéseket próbáljuk bilaterális szinten megvalósítani, úgy, ahogyan ezt más szakterületeken is megtesszük. ugyanannyira fontos ez a belügyi, illetve ö, igazságügyi együttműködés szempontjából is. Azonban itt tulajdonképpen egyfajta elkötelezettségre van szükségünk a partnerektől, és ezt támogatnunk kell mindenféle meglévő eszközünkkel. Konkrét példákat szeretnék most felhívni, felmonda, elmondani, például Tunéziára emlékeztetnék. Miért? Azért, mert most itt alapvetően nem Tunéziáról van szó, másrészt pedig azért is, mert az Európai Bizottság és a Külügyi Szolgálat jelenleg éppen egy kommunikációt készít elő Tunézia tekintetében. Tunézia például egy olyan ország, amely nek már van ö, jogi ö, kapcsolódása Európához a társulási egyezményen keresztül, illetve része a szomszédságpolitikáknak, ami azt jelenti, hogy vannak olyan bilaterális ö, rendek, ahol ők maguk is elkötelezik magukat ö, bizonyos ö, kérdések megoldására. Tehát ebben a két oldalú a párbeszédben különböző gondolatokat fogunk végig ö, tekinteni, és ezek az elemek mind kapcsolódnak a migráció kezeléséhez, a Genfi megállapodásnak megfelelően, tehát a menekültek kezelése saját hazájukban, illetve az illegálisok visszatérítése. Nos, itt nem ez a fő cél. Ez alapvetően egy tunéziai megállapodás, illetve elkötelezettség részé, vagy ennek a szempontjából, hogyha ők egy szociálisan, gazdaságilag is fenntartható tunéziai államot szeretnének létrehozni, amely a nemzetközi jognak megfelel, szuverenitását meg tudja őrizni, és kezelni tudja a határait, illetve őrizni tudja a határait. Nos, hát itt egy, egy intelligens több, a több bért elvet kell követnünk, nem a buta több a több bért elvet, ami tulajdonképpen azt jelentette korábban, hogy amennyiben az mi sztenderdjeink alapján demokratikussá válik valaki, akkor majd kapnak egy kicsivel több cukrot vagy kekszet. Tunézia esetében ők maguk kell eldönteni, megértsék szuverén módon, hogy szociálisan, gazdaságilag fejlesztésüket Európához és annak a belső piacához akarják igazítani, akkor egyértelmű, hogy a nemzetközi jognak megfelelően tehetik ezt csak meg. Nos, itt egyfajta feltételesség van abban az értelemben, hogy ez egy önkéntes feltételesség, hogyha Tunézia úgy dönt, hogy ezeket a dolgokat szeretné célként kitűzni magának, ehhez egy pár van szükség, és van benne egy migrációs komponens is, de innentől kezdve ez egy önkéntes hozzájárulás lesz, és minél többet kérnek ők tőlünk, hát akkor mi is annál többet fogunk kérni őtőlük. De itt az önkéntesség a kulcs szó, ugyanis nagyon sok felszólalásban azt hallottam, hogy a feltételesség problémát jelent. Igen, valóban itt egy politikai feltételességről van szó nem arról van szó, hogy ha nem veszik vissza a menekülteket, akkor majd nem adjuk oda azt a finom kis cukrocskát, vagy pedig majd bottal üldözzük őket. Nem erről van szó. Ez egy politikai feltételesség. Olyan kormányokkal tudjuk ezt csak megvalósítani, amelyek együtt akarnak működni. Pontosan azt akarjuk elkerülni, hogy diktátorokkal, vagy korrupt országokkal működjünk együtt, velük nem lehet ezt megvalósítani. A feltételesség ott nem működik, mert csak akkor működik, hogyha ezek az országok megváltoztatják a hozzáállásukat, hiszen pontosan ezekből az országokból jönnek el a menekültek. Nem lehet azt mondani, hogy a cunamik miatt van a kivándorlás. Az egyik legfontosabb ok, ami miatt a világban majdnem 18 millióan vannak, akik hontalanok és elmenekültek országukból. Nos, hát ezek nagyon sokszor gazdag országokból menekülő személyek, tehát itt a korrupció, illetve ezek a nem létező államok a, jelentik a fő problémát. Nem szabad kiönteni a fürdővizet is a kisbabával együtt. Úgyhogy itt egy olyan koncepcióra van szükség, hogyha partnerséget akar valaki, akkor tényleg valós 360 fokos holisztikus partnerségre van szükség, használjuk ki akár a migrációs krízist is, de maga a koncepció a partnerségre alapul, és arra, hogy az együttműködési alapokat megfelelőképpen tudjuk felhasználni. Itt most a pénzre szeretnék kitérni, hiszen ezzel kapcsolatban is voltak kérdések több pénzt adunk, de mit fogunk ezért kapni? Hogy fogjuk mindezt monitorozni? Voltak ezzel kapcsolatos kérdések. Nos, hát először is ez azért már létezik, korábban is létezett, hiszen a tagállamok ellenőrizték, a számvevőszék ellenőrizték ezeket a pénzeket, ami pedig, tehát ennyit a monitorozásról, ami a további alapokat illeti. Én nem látok itt további pénzeket, sőt nincs is több pénzünk a bizottsági költségvetésben, és ahogyan ki is mondták többen, jelenleg a válságos helyzetben a tagállamok sem fognak tudni ennél több pénzt szállni erre a területre. A kommunikációban említést kap az, hogy el kellene gondolkodnunk egy új stratégiai vízióról, amelynek a lényege a külső dimenzió lenne, az európai befektetések külső dimenziójára gondolok. Nézzük ezt Tunézia példáján keresztül. Tunézia szabadkereskedelmi viszonyt ápol velünk, és a Volkswagen például nem olyan régen azon gondolkodott, hogy Tunéziában befektet, és bizonyos alkatrészeket majd ott gyártat le. Volt egy olasz európai parlamenti képviselő, aki ezzel kapcsolatban kérdéseket tett fel. Olaszország ennek a megállapodásnak köszönhetően a textiliparban franchise rendszer tudott kialakítani, és akár 30 vagy 40 ezer embert is foglalkoztat Tunéziában. Ezzel azt akarom elmondani, hogy a fejlesztési pénzek ott vannak. Ezt nem tudjuk megsokszorozni a kommunikáción keresztül, nem fogunk 500 milliót csak úgy hirtelen a tartalékból átcsoportosítani. Nem is lehet ezzel most nagy különbségeket előidézni, de mit tudunk tenni? A külügyű dimenziót másként kell értelmezni, például a nyílt égbolt megállapodáson keresztül Tunéziában, Germanwings, Ryanair, a Vueling és más fapados járatok ezekben az országokban több többet befektethetnek, tehát a magántőke is megjelenik ott. Ez lenne a, ré, a lényege ennek a befektetési tervnek is. Tehát, hogy itt kiterjesszük a befektetések hatását Európán kívülre is. A több a többért több elve alapján, hogyha ők a gazdasági és szociális fejlődésüket az európai belső piachoz akarják kötni a jövőben, akkor mi is kérünk tőlük dolgokat. Ez egyértelmű, de nekünk is elkötelezettnek kell lennünk. Van itt egy másik gondolat, amely arra vonatkozik, hogy hogyan néz ki a legális bevándorlás. Tim említette talán? Igen, azt hiszem. Én emlékszem még Jack Strawra, aki belügyminiszter volt 15 évvel ezelőtt, és már akkor erről említést tett, és én akkor Vittorino bizottsági biztos szóvivője voltam. Akkoriban a, akkor született meg tulajdonképpen az a már 15 éve napirenden lévő menedékes politika, amelyről azóta is csak beszélünk akkor nagyon komolyan elgondolkodtunk azon, hogy hogyan lehet intelligensen európai szintre emelni a legális bevándorlás eszközét. A, be, a menekültek menekültek, az egy egészen más alapon működő rendszer, az a genfi alapokon működik, és, és humanitárius alapon. De a legális bevándorlóknál egyfajta egyensúlyra kell törö, törekedni a keresett kínálat alapján. Nézzünk ezzel kapcsolatban is egy példát. 15 évvel ezelőtt a bizottságban Vittorino úr a mezőgazdaságban ideiglenes letelepedési vagy tehát ez tartózkodási engedélyt javasolt, a hajókkal kapcsolatban már akkor kialakult a probléma, tehát nagyon sokan Afrikából eljöttek Spanyolországba vagy Olaszországba például paradicsom idény kapcsán, és aztán hazamentek. Nagyon érdekes volt azt is látni, hogy a kormányok és néhány politikai párt azzal vádolták ezt a javaslatot, hogy ezen keresztül ezek az embereket kihasználjuk, hogy tessék, idehozzuk őket Európába, három-négy hónapot dolgoznak, és aztán kirúgjuk őket. De a mögöttes filozófia egészen más volt. Hagyjuk őket, hogy ide jöjjenek, ne, ö, ne kockáztassák az életüket, hogyha bármilyen ö, baleset éri őket, akkor ö, el tudjuk őket látni a kórházainkban, és kapjanak pénzt ahhoz, hogy hazamehessenek, és eltártsák belőlük a családot. Ez egy lehet, hogy kis buta, pici javaslat, de visszatér, vagy visszavezet az előző kérdésenkhez harmadik országokkal való kapcsolatainkban nem csak az illegális menekültek visszafordulás fordításáról van szó, nem a külső határok externalizációját látjuk. Ez egy partnerségi megállapodás, amelynek része a visszafogadás is, de ez egy eleme annak a rendszernek, amelyben a legális migrációt is végig kell gondolnunk. Itt meg is állnék, de a fő üzenetem az, hogy kérem, megjegyzéseiket ne csak, az, ne csak én felém tolmácsolják, hanem ugyanezeket a megjegyzéseket mondják el a tagállamokban is. És ne felejtsék el azt, hogy ez a kommunikáció a tanácstól érkezik, ami egy korábbi task force-ból és egy még annál korábbi task force-ból táplálkozik, és mindennek az alapja a migrációs válság kezdetén megalkotott tanácsi végkövetkeztetések állam és kormányfői szinten. Tehát ők azok, akik a munkát beindítják, és az ő felhatalmazásuk alapján az volt az első prioritás, hogy védjük határainkat. És hogy külső dimenziót dolgozzunk ki nem csak azért, hogy visszaküldjük ezeket az embereket, de alapvetően ez egy politikai ö, válasz volt az állam és kormányfőktől, és azt szeretném, hogyha a miniszterek, belügyminiszterek tavaly, azt hiszem október 15-én egy végkövetkeztetést adtak ki, tehát tulajdonképpen kijelölték a feladatainkat, és ebben azt olvashattuk, hogy többet többért elv, vagy kevesebbért kevesebb elv, amennyiben valaki nem működik együtt velünk a visszafogadásban, akkor bizony pálcával járunk el. Nos, hát egy évvel később van egy újabb kommunikáció, amelyben partnerségről beszélünk, felelősségről, és a másik oldal részéről való kötelezettségvállalásról. Természetesen nagyon sok, tehát sokat beszélünk a visszafogadásról is, azért, mert ezt erre hatalmaztak fel bennünket. Köszönöm. Köszönöm Gabricsi úrnak. Buziák úr, a szó a Dizsi Home részéről. Köszönöm szépen. Csak néhány megjegyzésem lenne. Technikai aspektusokkal szeretném kiegészíteni a hozzászólást, meg néhány kérdésre szeretnék rátenni. Leonello egyébként a koncepciót nagyon jól megmagyarázta. Először is a partnerségi szelleme ennek a paktumnak és a mi megközelítésünk. Nem akarjuk externalizálni a felelősségünket határkezelés, határőrizet tekintetében. Viszont amit akarunk, hogy a, erősítsük meg azoknak az országoknak a kapacitását a saját határuk védelme érdekében. És ezeket az országokat nagyon is érdekli ez a lehetőség. A világon egy olyan ország sem van, amelyik azt szeretné, hogy az emberkereskedők vagy más drogkereskedők áthaladjanak gond nélkül a határaikon. Ugye nem csak emberkereskedők vannak, hanem illegális egyéb kereskedők is. Második megjegyzésem, a nemzetközi védelemmel kapcsolatos felelősségünket szeretnénk megerősíteni senki nem javasolja azt, hogy a jóból a menekülteket kitiltsuk. Viszont amit javaslunk, az az, hogy legyen több legális út a paktum részeként, de tartozom bele a letelepedés is. Tehát nem akarunk mentesülni a felelősségeinktől. Viszont van egy jelenség, azok az emberek, akik a konfliktus zónából menekülnek, ők szívesebben maradnak az eredeti lakóhelyük közelében, Etiópa, Libanon. Azokban az országokban nagyon fontos, hogy ott maradhassanak, ha így döntenek. Mert ha ott sem megfelelnek a körülmények, akkor természetesen tovább kell, hogy menjenek. De itt nem arról van szó, hogy távol tartjuk őket az EU-tól. Egyszerűen olyan feltételeket szeretnénk biztosítani, hogy ott maradhassanak, ahol szeretnének tartózkodni. Harmadik megjegyzés a DigiHome. Nem igazán a legjobb hely, hogy a fejlesztési eszközökről beszéljünk, de azért nézzük meg a lehetőségeket is olyan üzenetet szeretnénk megfogalmazni, hogy a támogatásunkat meg akarjuk erősíteni partnerség szellemében. Nézzük meg, mire van szükség és mi nem szükséges. De nem csak azt nézzük meg, hogy hol csökkentünk lehetőségeket, vagy hol használjuk a pálcát. Inkább a, szeretnénk meghallgatni a partnereket, és azt követni, ami ott szükséges. Végül. Lehet ez technikai támogatás. Lehet ez jó gyakorlatok cseréje kapacitásépítés. A DG Home rendelkezésre áll, más ügynökségek is, bármilyen témában szüksége van ezeknek az országoknak, akkor a segítséget igyekszünk megszervezni. Elnök, köszönöm, és köszönöm az összes felszólalást. Következő napi rendi pontra átérünk, de be kell, hogy jelentsem ezelőtt, hogy a ma délelőtti napirend utolsó pontja ami a 15-ös, ezt el kell, hogy halasszuk, úgyhogy Fajon asszony témája későbbre kerül, ezt valahogy meg kell, hogy oldjuk. Lehet, hogy holnap délelőtre tudjuk majd fölvenni a naprendére ezt a pontot. És akkor most tovább lépünk. A tárgyalások helyzete az Európai Határ és Parti Őrség témájában. A szakbizottságon van, május 30-án szavaztunk a jelentéstől, azóta már három trilógusra került sor, úgyhogy most megadom a szót az előadónak. Pabrix úr, hogy tájékoztasson minket a tárgyalások helyzetéről. Köszönöm, Kinga. Igen. Már elég sok munkát elvégeztünk Európai Határ és Parti Őrség javaslat témájában. A kollégák számára szeretném elmondani emlékeztetőként, hiszen biztos van, aki nem követi napról napra ezeket a témákat. Tehát ez egy nagyon fontos stratégiai, politikai, intézményi téma mindannyiunk számára hogy megerősítsük a kapacitásokat, felelősségeket a Frontex ügynökség részéről, illetve hogy egy megoldást találjunk arra, hatékony megoldást arra, hogy növeljük és javítsuk az európai külső határok őrzését, kezelését, adminisztrációját. Mindennyian tudjuk, hogy Európa most korábban soha nem látott migránsválság kihívása előtt áll, fokozódnak a bűncselekmények, terrorista cselekmények kockázata is, ami instabilitást okoz, és már okozott is a világ több területén. Nincs túl sok mozgásterünk a külső határok azok, ahol föl kell, hogy lépjünk. Az egész komplex témát kezelni kell, itt most egy aspektussal foglalkozunk. A tagállamok szempontjait is figyelembe kell, hogy vegyük, az állampolgárok figyel- szempontját is figyelembe kell venni, a parlament az állampolgárokat képviseli. Mindannyian azt várjuk, hogy itt egy hatékony döntés születhessen. Olyan döntés, ami javítja a illetve a parlament célja, hogy amennyire lehet javítsuk ezt a meghozandó döntést, oly módon, ami pozitívan befolyásolja az életünket, a polgárok biztonságát, és magas standardokat garantál azon szegény emberek számára, akik szeretnék elérni az Európai Unió partjait, azért, hogy biztonságos területre kerülhessenek, és legyen bármilyen reményük egy normál életre, ami a jelenlegi helyzetet illeti a trilógus tekintetében. Rövid idő alatt már öt technikai találkozónk volt. Három trilógus, a legutolsó tegnap. Jelentős előrelépés is történt már, nagy mértékben a tanácsadók és az asszisztensek jó munkájának, és természetesen az árnyék előadók jó együttműködésének köszönhetően, úgyhogy mindannyiuknak szeretnék valóban köszönetet mondani a jelenlétükért, a munkájukért. Nem mindig könnyű megállapodásra jutni, de ez ilyen az élet. És úgy gondolom, hogyha valóban jó szöveget sikerül minél előbb összeállítanunk a szakbizottság és a plenáris számára, akkor ezt majd sikernek nevezhetjük. Úgy tűnik, hogy már közel vagyunk a megállapodáshoz a tanácssal egy sor témában. Röviden el is mondanám, ismertetném ezeket a témákat, ezeket a pontokat, amik a pozitív oldalon vannak. Az első négyes cikk. Integrált európai határőrizet mit is jelent? majdnem megszületett már a megállapodás a e tekintetben. És van egy általános megállapodás és elfogadás is a e tekintetben, hogy az Európai Határ és Parti Őrségi Ügynökség tekintetében az Európai Parlament elszámoltatási jogát és szerepét növelni kell. Ez több tiszteletet fog biztosítani a bizottságunk számára, illetve a parlament számára, az intézmény számára, de ugyanakkor több feladatot is jelent ugye a felelősség és a jogok kéz a kézben kell, hogy haladjanak. Megmondom őszintén, hogy a tanács és a bizottság először kétségbe vonta az alkalmazottak számát, de sikerült ebben a témában is előrelépni. Az úgynevezett tagállami kapcsolattartó felelősök liaison officers tekintetében is megszületett a megállapodás, annak ellenére, hogy a tanács sok ellenvetéssel élt, sőt a tagállamok is. Ennek ellenére sikerült megmagyaráznunk nekik, hogy ez mennyire fontos, és hogy ezeknek az embereknek a tagállamokban mi lesz a feladata. Ez segíteni fogja a tagállamok együttműködését és az információcserét. Nagyon nehéz azt elképzelni, olyan helyzetet elképzelni, amikor hatékonyan tudjuk kezelni a külső határainkat, és időben tudunk támogatást biztosítani, ha nincs ha meg az ehhez szükséges információ. Tehát ezek a kapcsolattartó felelősök, liaison officers tekintetében úgy gondolom, hogy sikerült a helyzetet javítani, és az eredeti bizottsági szöveget javítani. Következő téma, ahol előrelépésről számolhatunk be, a sérülékenység értékelése. Az lehetőséget ad arra, hogy az ügynökség a külső határokon a potenciálisan gyenge helyeket fölismerje, és ez egy kiegészítő mechanizmus fog jelenteni a Schengeni mechanizmushoz. Ezek párhuzamosan fognak haladni. Ez azt is jelenti, hogy jobban fogjuk tudni, és időben korábban fogjuk tudni, hogy mi történik hol. Próbálunk előre lépni a technikai felszerelések kérdésében is. Fontos azt megérteni, hogy ahhoz, hogy időben támogatást biztosítsunk emberi erőforrásokkal, határőrökkel, ez csak a felel a, a sikerhez szükséges feltételeknek. Hogyha a megfelelő országba eljutnak a határőrök, de nincsen technikai felszerelésük, akkor nem tudják ellátni a munkájukat. Úgyhogy párhuzamosan az emberi erőforrásokkal technikai eszköztámogatást is kell adni. Természetesen a tagállamoknak vannak aggájaik, akik ezt a technikai felszerelést biztosítaniuk kell. A tanácsnak időt adunk arra, hogy a gyakorlatban végig gondolják, hogy hogy lehet ezt megoldani. Mi meg vagyunk arról győződve, hogy meg tudják oldani. Hogyha sikerül találniuk megoldást arra, hogy hogyan állapodjanak meg az emberi erőforrások tekintetében nyújtott támogatásról, hát akkor biztos, hogy meg tudják azt is oldani, hogy a technikai felszerelésekben megjelölt támogatást hogy szervezzék meg. Itt gyakorlatilag 1500 határőről van szó. Ezek a, ez a szám ez a tanácstól, a tagállamoktól jött. A tagállamok esetén tehát egy kötelezettség már létezik, hogy 1500 határőrt kell, ha szükséges rendelkezésre bocsátaniuk. A megállapodás nagyjából megvan, eredetileg a bizottsági javaslatot támogattuk, de értjük azt is, hogy a tanács hogyan indokolja a saját megközelítését. Hiszen ha szükség merül föl, akkor jogos az, hogy esetleg nagy számú határőt kell biztosítani. Tehát nem arról van szó, hogy befagyasztjuk 1500-nál ezt a számot. Ki tudja, mi történik a jövőben? Egy olyan ügynökséget akarunk felállítani, ami nem csak a holnap érdekében dolgozik, hanem egy olyan ügynökséget, ami az Európai Unió számára a köve, legalább a következő évtizedre biztosítja ezt a feladatot. Jelentős előrelépés történt az alapjogok témájában. Néhány példa. Az egyesztikben utalás van az alapjogokra. Aztán a rendelet, a, tehát egy ernyőt tudunk biztosítani a teljes rendeletre vonatkozóan. Az alapjogi felelős minden forrást meg, hogy, meg, hogy kapjon, ez azt jelenti, hogy tudjuk biztosítani valójában, hogy a szükséges erőforrások, a szükséges referenciák, szükséges politikai erőfeszítések minden teljesülni fog. Az Európai Parlamenten belülről vagy kívülről úgy gondolom, hogy senki nem mondhatja azt, hogy nem vesszük itt komolyan az alapjogi kérdéseket. És úgy gondolom, azt várhatom, hogy Ugye mindannyiunknak fontos az alapjogi kérdések témája, és hogy mindannyian támogatjuk ezen aspektusból is az ügynökség felállítását. Természetesen vannak problémák is, vannak olyan cikkek, amik még problémásak. Folytatjuk a trialógusokat, a technikai megbeszéléseket, és Remélem, hogy azért ezekben a témákban is előrelépés fog történni. Néhányat említek ezek körül. E, van egy problémás megoldatlan kérdés, a sürgős fellépést igénylő helyzetek, ez a 18. cikkben szerepel. Az Európai Parlament úgy döntött, hogy támogatja a tanácsot, hogy ott történjen meg a határozat, viszont a parlament abban nem érte egyet, hogy ha egy tagállam úgy dönt, hogy nem akar együttműködni, hogy akkor mi történjen. Ez persze csak egy elvi kérdés, mert a jó érzék alapján nem valószínű, hogy fölmerül, hogyha szükség van a támogatásra hogy valamelyik tagállam ezt megtagadná. A tanács itt azt javasolta, hogy egy ilyen helyzetben a belső határőrizetet meg lehet engedni, ez a tanács véleménye, de itt még nem tudtunk dűlőre jutni. A bizottsági kollégák is arra emlékeztetnek mindenkit, hogyha hogyha ezt itt megengedjük, akkor lehet, hogy, hogy ennek súlyosabb következményei lesznek. Ugye mi, ha mi komoly politika alkotók vagyunk, akkor biztosítanunk kell, hogyha egy törvényt fölállítunk, akkor azt is biztosítanunk kell, hogy ez a törvény követhető, mert egyébként nincs értelme. Én remélem, hogy itt azért a jó érzék fog működni. Az part szót ki akarja venni a tanács a címből. Az Európai Unió nem sziget, ez igaz, de nagyon sok víz, veszélyes víz, veszélyes partok vannak itt, úgyhogy mi benne hagynánk azt, hogy parti őrség, de ezt meg fogjuk oldani, remélem. Következő kérdés, amiben még mindig nincs megállapodás. Az igazgató kinevezése, illetve intézményi kérdések. Reméljük, hogy egyensúlyt fogunk tudni találni az igazgató és az igazgatóság tekintetében, ahol a tagállamok képviseltetik magukat. Most keressük a lehetséges kompromisszumos megoldásokat. Az egyértelmű, hogy attól független, hogy hogy zárul ez a vita, a parlament szerepe erősebb lesz, mint korábban. Ez fontos. És itt is ugye fontos, hogy a jogok és a felelősségek kéz a kézben járnak. Még egy téma, ahol nincs megállapodásunk most még, a visszafogadítás, visszaküldési rész. Az ügyökségnek itt lesz felelőssége, de még itt vannak nyitott kérdések, amelyek tekintetében még nem jutottunk megállapodásra. A visszafordítás fontos része a dokumentumnak, és természetesen nem fogadhatunk el egy olyan dokumentumot, ami ne tartalmazná itt a megfelelő visszafordítási fejezetet. Az árnyék előadókkal, tanácsadókkal, asszisztensekkel, sőt a technikai személyzettel, sőt a tolmácsokkal is elmondhatom, hogy mindent megteszünk azért, hogy még az holland elnökség idején megszülessen ez a kompromisszós megoldás. Föl kell gyorsítani a munkánkat, fontos, a parlament számára fontos kérdések még nyitottak. A legfontosabb, hogy azt kell biztosítani, hogy ez az ügynökség legyen hatékony, és el tudja látni a munkáját. Remélem, hogy még a hónap végéig és a hónap vége előtt sikerül beszámolnom a szakbizottságnak az elért megállapodásról, és hogy sikerül eredményeket elérni az Európai Parlament érdekében. A viszont ennél is fontosabb a rendelet egy olyan e, ügynökséget kell, hogy fölállítson, ami hatékonyan működik, el tudja látni a feladatát, és támogatni tudja a tagállamokat. Nem halogathatjuk ezt a megoldást. Ez minden esetre me- megoldás kell, hogy legyen. Ugyanakkor, hogyha ezt nem sikerül megoldanunk, akkor fölmerül a kérdés, hogy mi az, amit időben meg tudunk oldani. Én szerintem meg tudjuk oldani. A haladás eddig jelentős volt, és készen állok arra természetesen, hogy választ adjak a kérdésekre, ha fölmerülnek kérdések, meghallgatom a megjegyzéseket, meg a jó kívánságokat a munkánk folytatása érdekében. Köszönöm, Pablik Szór! Köszönjük szépen a munkáját. Most az árnyék előadókhoz fordulok. Rider Moller úr, szeretne felszólalni? Igen? Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon röviden. Teljes mértékben egyetértek az előadó jelentésével rendkívül intenzív munkát folytatunk, és jól együttműködtünk. Az én meglátásom szerint egy vagy két olyan fontos pont lesz, ahol kicsit jobban egyet kell tudnunk érteni, vagy amin jobban el kell gondolkoznunk azért, hogy ezt megállapodhassunk. A parlamenti oldaláról én úgy látom, hogy nagyon sok jó kompromisszumot sikerült megkötnünk a tanácsal és a bizottsággal. Az előadó keményen dolgozott a kompromisszumokon, úgyhogy jó úton haladunk. A nagy kérdés számunkra visszaküldés, visszaküldési műveletek a határőr szerepét hangsúlyozzák az anyagban. Mi úgy gondoljuk, hogy a határőrök vagy a partiőrség nem válhat egy globális visszaküldési ügynökségé. A visszaküldés fontos része a határigazgatásnak, de nem lehet a legfontosabb része. Ez egy olyan terület, amelyen még dolgozunk a kompromisszumon, de abszolút biztos vagyok abban, hogy sikerül majd megegyeznünk az elkövetkező napokban. Köszönöm. Köszönöm, Wikström asszony, Grisberg úr helyett. Köszönöm szépen. Az árnyékjelentés nevőben, Natali Grisbeck nevében fogok beszélni, aki ma nem tudott eljönni. Franciául fogok megpróbálni ebben a szakbizottságban először életemben beszélni. Először is köszönöm szépen a jelentéstevő munkáját, nehéz tárgyalások vannak mögöttünk, de ezek nagyon gyorsan mennek. Itt van Natali. Mindenesetre Natali most még megpihenhet. Néhány gondolatot szeretne kifejteni a frakciónk nevében. Egyrészt az életmentés a Frontex keretein belül. Másodszorban a parlament az ügynökség struktúrájával kapcsolatban az ALDE, szak, az ALDE frakció a kezdet-kezdetétől fogva támogatja azt, hogy egy európai ügynökséget hozunk létre, amely erős, és a végrehajtó igazgató egy nagyon fontos személy, hiszen fontos hatáskörök fognak összpontosulni nála. Ezen kívül fontos az is, hogy a parlament, a tanács valós szerepet töltsenek be az ő kinevezésében. Most pedig Natalinak adom meg a szót. Köszönöm szépen, mindenkit szeretnék üdvözölni. Először is Szívből köszönöm Cecíliának, hogy Molière nyelvét, a diplomácia nyelvét beszélte. Nagy sikerrel, egyébként ő nagyon tehetséges ebben is. És néhány gondolatot már röviden felvázolt a trialógusokkal kapcsolatban. Elnézést, hogy késtem. Találkoztam kamionokkal, forgalmi dugókkal, sőt még egy vaddisznóval is, nem tudom, hogy még minek kellett volna jönnie. Négy órába tellett ez a két és fél órás út ma. Artisra is sokat gondoltam. Köszönöm szépen a egész csapatunk nevében, az árnyékjelentéstevő munkáját is köszönöm főként az, hogy ennyire elkötelezettek, ennyire céltudatosak ebben a témában a kollégák. Ez egy nagyon fontos téma tartalmi szempontokból épp annyira, mint a közvélemény szempontjából hiszen nagyon sokszor az emberek azt se tudják, hogy mi történik Európában, de ebben a dosszién keresztül kérdések merülnek fel az emberekben, és válaszokat várnak. Cecília is elmondta, a dossziéban globális válaszokat fogunk adni, de természetesen nem lehet mindent nulláról kezdeni a Frontexen belül, és nehéz lesz a kihívásoknak minden tekintetben megfelelni, hiszen hatalmas a, a migrációs nyomás. Artisnak, tehát még egyszer köszönöm szépen azt a művészi munkát, amelyet elvégzett Ceciliának, is köszönöm szépen, a tengeri életmentésre vonatkozó a részt, ami nagyon fontos szerintünk. Ennek szerepelnie kell ennek az ügynökségnek a feladatai között. Természetesen még a tanács és a bizottság is erről továbbra is vitákat fognak folytatni, aztán egy európai jelleg, és mindaz, ami a visszaküldésre, visszatérítésre vonatkozik, hiszem, az ALDE azt támogatja, hogy egy hatékony visszatérítési politikát folytassunk, de ugyanakkor garanciák mentén végezzük ezt a feladatot. Az Európai Uniós garanciák mellett, az alapjogok tiszteletben tartása mellett. A Frontex új szerepe a visszatérítésben, visszaküldésben. A Frontex támogatja a tagállamokat, ez egy új feladatkör, de amikor viták vannak, akkor a tanács és a bizottság javaslata alapján a Frontex egy harmadik országból egy másik harmadik országba való visszatérítésben részt vegyen, ez nem elfogadható, legalábbis jelenleg. Már így is az unión belül is van éppen elég probléma, tehát még a saját kritériumainkat sem tudjuk mindig betartatni, nem veszíthetünk a hatékonyságunkból és az alapjogok tiszteletben tartásából sem engedhetünk. A harmadik országból, másik harmadik országba való visszatérítés tekintetében ez nem garantálható. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, még egyszer. Köszönöm, Natalie Cecilia. So, uh, Mrs. Björk. Björk asszony, tessék. Nagyon röviden. Mindenki tudja, hogy a uh, Guénak uh, komoly aggályai vannak ezzel az egész elképzeléssel kapcsolatban, ami az európai parti és határőrségre vonatkozik. Úgy gondoljuk, hogy fontos az, hogy a tanács anyaga egyáltalán nem említse a parti őrséget. Maria Albiol árnyék előadónk véleménye szerint Foglalkoznunk kell a visszaküldés, visszatérés témájában a parlament leszavazta a Super Frontex lehetőségét, mely részt venne a, az egyik harmadik országban, a másik harmadik országba történő visszaküldések és foglalkozna, például Törökországból Irakba, és ragaszkodunk a parlament ez ügyben elfoglalt álláspontjához. Az Európai Parlament leszavazta az Európai Bizottság ezen javaslatát, és nem látom az okát annak, hogy egy olyan hatóságot hozzunk létre, amely két különböző harmadik ország közötti művelete foglalkozik. Nem tudjuk garantálni az ezzel kapcsolatos szabályokat. Köszönöm, Björk asszony. A tanácsot kérdezem, a bizottságot, kívánok-e felszólalni? Public szól. Nem? Jó, köszönöm szépen. Akkor további jó tárgyalásokat kívánunk, remélhetőleg jó eredménnyel. Tíz percünk van a szavazásig, úgyhogy 10 perc szünet következik, és 11.25-kor folytatjuk. Bizottság és tanács felé intézett kérdéssel EPO témájában. Uh, Kedves kollégák! Kérek mindenkit foglalja el a helyét. Continue with the votes. Folytassuk, a szavazás következik. Actually, two votes taking place. Tulajdonképpen két szavazásunk van. Az egyik egy kérdés a bizottsághoz és a tanácshoz az Európai Ügyészségről, illetve a Eurojustról. Kérek szépen mindenkit, hogy üljön le. Start the vote. És ha leültek, akkor elkezdjük a szavazást. Tehát. Okay, so... Rendben van, akkor szavazzunk. Kérdezném, hogy az ügyeséggel kapcsolatos szóbeli kérdést ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodás világosan elfogadtuk. Tanácshoz intézett kérdés, ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Akkor meg lesz ez a két kérdés. Köszönöm szépen, ma ez volt a szavazás. Much more difficult votes. A következő alkalommal, majd jövő kedden jóval nehezebb lesz a szavazás, arra készülünk. És akkor most folytathatjuk. Mivel mindenki itt van, szeretném megemlíteni, hogy Ma 12-kor fejezzük be a délelőtti részt, mert Fajon úr jelentését át kell tennünk, valószínűleg jövő hétre tesszük át, tehát az utolsó napi rendi pont ma délelőtt. Yes, Mrs. McAvey. Igen, McAvey asszony, elnézést. El tudna ismételni még egyszer, a fájon jelentést elhalasztották? Nem hallottam, hangos volt, zajos volt a terem. Igen, mert fájon úr eh, repülője késett, így nem érkezett meg, arra kért, hogy tegyük át. De nem nagyon illik ez a holnapi napi rendbe, ezért valószínűleg a jövő hétre fogjuk áttenni, de a titkárság most ezen dolgozik. Tehát 12-kor fejezzük be a mai munkát. Thank you, colleagues. Now let's uh, continue. Köszönöm szépen, kedves kollégák, akkor folytassuk a délelőtti ülést. Egy tanulmánytervezetről van szó, millió csapata készítette ezt a tanulmányt. A mi szakbizottságunk kérte ezt. Egy hatásvizsgálat jelentős módosításokról, melyeket a tárgyalási mandátumunkba bevehetnénk. Jogi segítség az európai elfőgató parancsal kapcsolatos eljárások során és büntető eljárások során. Egy átfogó elemzést készítetek a jelenlegi tagállami helyzet alapján. Ki megvizsgálták a hatásokat is. A hatásvizsgálat eredményeiről fogunk hallani. Először is Maniaki Griva asszonynak adok szót, aki a hatásvizsgálati egység vezetője, utána pedig a millió csapat jogi tanácsadójának, Delapodza asszonynak és Markovska asszonynak, aki szakpolitikai tanácsadó. Tessék, köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm, hogy ismertethetjük ezt a hatásvizsgálatot a mm, jogi segítségnyújtással kapcsolatban. Mielőtt a millió elmondaná, hogy melyek voltak a főbb eredmények, röviden ismertetném, hogy mi is volt a kontextus. Igen, a hatásvizsgálati egység a, szakbizottság kérésére végeztük ezt el a jelentős módosításokkal kapcsolatban hatásvizsgálatot végeztethet a parlament, és azt kérték tőlünk, hogy nézzük meg hét jelentős módosító indítvány kiírhatását. Egy május 15-i jelentéssel kapcsolatban szóban forgó módosítások 29, 31, 39, 41, 42, 43 és 44-es módosítások voltak. A parlament hatásvizsgálati kézikönyve azt követeli meg, hogy szervezzük ki ezt a vizsgálatot. A tanulmány az irányelvet veszi alapul, és kiegészíti a bizottsági hatásvizsgálat információit, mely a jogi segítségnyújtással kapcsolatos javaslatot kísérte. A millió csapat kapta meg, ez egy brüsszeli, nagy tapasztalattal rendelkező, mm, uniós intézményekkel kapcsolatban lévő cég. Ez kapta meg a munkát. A hatásvizsgálata kapcsolatos munka végső szakaszában tart, és hamarosan közé tesszük. A fő következtetéseket Virginia Delapozza projektmenedzser fogja, és Agnieszka Markovska kutató fogja közé tenni az ezzel kapcsolatos eredményeket. Köszönöm szépen. Thank you very much, Ms. Uh, Maniaki. Köszönöm szépen. És akkor kezdjük, uh, ismertessük a célkitűzéseket, szociális, gazdasági hatásokat kellett kivizsgálni, megnézni, hogy a módosításoknak ilyen tekintetben a gyanúsítottakra és a vádlottakra milyen hatása van, és ki kell elemezni a 31-es módosító, valamint a 42-es módosítók alternatív lehetőségeit. A parlament, a bizottság és a tanács számára egy kutatást végeztünk, és az érdekelt felekkel egyeztettünk. Volt egy kérdőívünk, és szakértőkkel is beszéltünk. Az elemzést elvégeztük, figyelembe véve a bizottság hatásvizsgálatának az eredményeit, mind a 28 tagállamban, és egy kvalitatív elemzést is végeztünk 10 tagállamban mivel nem állt rendelkezésre elég adat a rövid időn belül, kvantitatív értékelést a 41 és 44-es módosítókra nem tudtunk elvégezni. Az egyik legfőbb probléma a jogi segítségnyújtással kapcsolatban az, hogy a tagállami szabályok és gyakorlatok eltérnek, tagállamról tagállamra eltérnek ez a jogi segítségnyújtáshoz való jogó kárára történik Európában, a különböző tagállamok között. A módosítók elfogadása pozitívan befolyásolnák a gyanúsítottak jogait. A jogi segítségnyújtás az igazságos büntető jogi rendszerben létfontosságú. Az ügyvédhez való jog úgy szintén. A módosítások többsége bizonyos költségekkel járna. Ugyanakkor azonban egy sor előnyt is jelentene. A jól működő jogi segítségnyújtási rendszer megkönnyítheti az eljárásokat, csökkentheti azt az időt, amíg fogva tartják a gyanúsítottat, csökkentetik a, a, a, a hibás, nem megfelelő elítéléseket is néhány dolgot nagyon nehéz pénzügyi szempontból lemérni. Itt mindenek előtt a fogvatartás elkerülésére gondolok, illetve a téves ítélethozatalra. Bár nem lehet lemérni, pénzügyi szempontból mégis azt mondjuk, hogy érdemes lenne a modisítőkat elfogadni ismertetem külön. A 29. módosító az irányelv hatáját eh, a gyanúsítottakra és vádlottakra kiterjeszteni azokra is, akiknek nem, akiket nem vesztenek meg szabadságuktól. Mi a kihatása a módosításnak? Azáltal, hogy a jogi segítségnyújtás kiterjedne az ilyen személyekre, akiket eh, nyomozati cselekmények tárgyává tehetnének, az említett személyek joga jobban len, védve lenne. Jogilag képviselnék az adott szemét, és valószínűleg az igazságos tárgyaláshoz való jogok is kevésbé csorpulna. A rendes jogi segítségnyújtás garantálná az ügyvédhez való jogot, és az igazságos tárgyaláshoz való jogot is az eljárások teljes hossza során a befogadhatóságról szóló döntés előtt és után is. Udriz 29-es módosítás. Ezen keresztül áramvonalasítani tudjuk az eljárásokat, minimális sztenderdeket tudunk a jogi segítségnyújtás területén biztosítani. Ez pedig költség megtakarításhoz vezethetne a közigazgatások számára. Emellett ez egy drága módosítás, 244 és 386 millióba közötti összegre tehető ennek a költsége Európai Uniós szinten, ami azt jelenti, hogy 61 millióba kerülne a szabadságútól nem megfosztottakra vonatkozó rész, és 200 millióra a rendes jogsegély keretében. Itt a az irányelv hatája alá, alól kivonjuk a kisebb szabálysértéseket, illetve kisebb bűncselekményeseket, akkor, amikor nem lehet szankcionálni az illető személyt elzárással, tehát a büntető jogon kívül eső esetek. Mi lenne ennek a hatása, ennek a módosításnak? Nos, hát a vádlottak joga ahhoz, hogy jobb garanciákat kapjon azokban az államokban, ahol a jogsegély nem él a kisebb bűncselekmények esetében, attól függően, hogy milyen típusú bűncselekményről van szó. Minden esetre itt elképzelhető, hogy nem lennének változások, és elképzelhető az is, hogy a tagállamok nem biztosítanák a jogsegély szolgálatot, főként akkor, amikor nem büntetőjogi bíróságokról van szó. Ez pedig 0,2 és 11 százalék közöttire tehető a, ezeknek a személyeknek biztosított szolgálatból adódó a megtakarítás. A 39-es módosítás célja az, hogy a tagállamok visszakaphassák jogsegélyszolgálati költségeiket, ennek a korlátozása. Nos, itt két feltételt említenék. Az egyik az, hogy a végső döntés arra vonatkozólag, hogy a rendes jogsegélyszolgálathozra mikor nem jogosult az, az adott személy, illetve a pénzügyi helyzet alapján, illetve hogy a, hogyha az adott személy nem ad megfelelő tájékoztatást vagyoni helyzetéről, akkor nem lehet majd visszakapni ezt a jogsegélyszolgálatra kiadott összeget. Ezek a módosítások nagyobb számú jogsegélyszolgálatot jelentenének esetlegesen, Ennek az opciónak a költsége a tagállamok számára kb. 70 millió eurót tenne ki éves szinten, ez körülbelül 15%-át tenné ki a jelenlegi jogsegélyszolgálatra kiadott összegeknek, tehát ezt nem tudnák visszaszerezni a tagállamok az említett feltételek miatt. 41-es módosítás ez egy független hatóságra vonatkozik, vagyis a jogsegélyszolgálat biztosítása és egy ügyvéd kinevezése egy független hatóság kell megtegyen. Ennek pozitív hatása lenne az ügyvédhez való jog megvalósításához, illetve az ártatlanság vélelme és a minőségi bíróság, illetve pártatlan bírósági eljáráshoz való jogot tudnánk ezen keresztül erősíteni. Itt sajnos nincsen, nem áll rendelkezésünkre megfelelő adat, tehát ezeknek a módosításoknak nem tudtuk számszerűsíteni a hatását. 42-es módosítás, ez pedig az európai elfogató parancsra vonatkozik, a kiadó tagállam kell biztosítsa azt, hogy a jogsegély szolgálatot a kiadó tagállamban biztosítsák. Ugyanakkor egy harmadik tagállamra is kötelezettséget ró a bírósági eljárás során a jogsegélyszolgálat biztosításával kapcsolatban. A kiadó állam kell biztosítsa a hatékonyságot, mind a végrehajtó, mind a kiadó tagállam esetében. Egy együttműködést kell biztosítani a Elfogadási parancsot kiadó állam és a végrehajtó állam ügyvédei, illetve jogászai között, hogy a hibás európai elfogadó parancsokat meg tudjuk akadályozni. Alternatív megoldások megtalálása is lehetőséget jelenthet bizonyos esetekben, például videokonferencia, a meghallgatások esetében, vagy kihallgatások esetében, és ennek az előnyei a drága eljárások csökkentése, és azt is várjuk, hogy az emberi erőforrás költségek csökkentenek. A hibás elfogatások, illetve elzárások esetében 0,6 és 1,3 millió euró közöttire tehető ennek a költségi oldala. A 43-as módosítás esetében egy minőségi, független jogsegély szolgálat biztosítása a jogászok képzésén keresztül, egy akkreditációs rendszer, minimális sztenderdek kialakítása, ezek azt irányoznák elő, hogy a jogsegélyszolgálatban résztvevő jogászok megfelelő képzettséget kapjanak a szabadsághoz való jog, illetve az ártatlanság vélelme esetében. Itt a költségek 30,4 millió euróra tehető ki. És végül a 44-es módosítás egy a jogsegélyszolgáltat megtagadó döntés elleni fellebezésre vonatkoznak, ez pedig a jogsegélyszolgálathoz való jog megtagadását jelenteni. Tehát egy hatékony jogi megoldást kell biztosítani az Európai Emberi Jogi Egyezmény 6-os és 13-as cikkei alapján. Ennek ott lenne igazán hatása, ahol nincsenek ilyenfajta felleviteli lehetőségek, illetve felebezési lehetőségek. Ezen keresztül az önkényes döntések csökkentését várjuk. Ezen keresztül valószínűleg növekedne a felebezések száma, és ez a tagállami közigazgatásra további terheket róna, de ez nem lenne egy hatalmas költség, mert alapvetően a legtöbb tagállamban már ma is létezik ilyen fellebbviteli lehetőség. Köszönöm szépen, hogy meghallgattam. Thank you for... Köszönöm, köszönöm mindenkinek a beszámolót. És most kérdezem a kollégákat, hogy ki szeretne hozzászólni a témához. Igen. Dejang Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani a kutatóknak és azoknak, akik a tanulmányt készítették és bemutatták számunkra. Úgy gondolom, hogy a folyamat elején, idén, évelején fontos volt a trilógus során is ez a téma, és fontos volt, hogy azt mondhassuk a tanácsnak, hogy a parlament nagyon komolyan veszi ezt a kérdést, és szeretne betekintést nyerni azokba a tényezőkbe és azokba a költségvetési témákba, amelyek a javaslathoz kapcsolódnak. A jelentésben, a beszámolóban is szerepel ugye a jogsegély, jogsegély és a gyanúsítottak és a vádlottak jogai, illetve az ügyvédhez való jogra vonatkozó szabályokat kell összeegyeztetni, úgyhogy nehogy, ugye nem lehet eltérés a két irányelv hatája között. A hatástanulmány azt mutatja és hangsúlyozza, hogy általánosságban a költségek eléggé szerények, azt mondhatom. A, ugyanakkor a javaslat alapján az emberi jogok jelentősen fokozódott mértékben lehetnek figyelembe véve. Tehát ez fontos, amikor a kompromisszumos megoldásokról tárgyalunk. A hatástanulmány az és felhívja a figyelmet arra, hogy a tanács részéről soha nem hallottam azt, nem hallottuk azt, hogy általánosságban nem lenne lehetség, nem lenne lehetőség arra, hogy kifizessük azt, amit el akarunk érni. Úgyhogy nagyon hálás vagyok, hogy elkészült ez a hatástanulmány. Természetesen korlátozott idő állt rendelkezésre, és nagyon nehéz a megfelelő adatokat megszerezni minden egyes módosító tekintetében. És nem tartalmazza a jelentés az összes szükséges adatot, ezt látjuk. De a három oldalú egyeztetés során ez nem okozhat problémát. Ne felejtsük el, hogy maga a tanács, maguk a tagállamok nem voltak képesek előállni az adatokkal, amikor mi ezt kértük a tanástól. Ugye azt mondtuk, hogy beszéljünk a költségekről, de hát hozzák az adatokat. De nem tudták ezt megtenni, úgyhogy egy megjegyzésem lenne, hogy van különbség a tagállamok között. Van olyan tagállam, ahol előbbre tartanak már ebben a témában, van, ahol kevésbé, úgyhogy ez különbséget jelenthet, hogyha, valaki, hogyha a jogségét olyan országban kell nyújtani, ahol annak a rendszere még nem igazán fejlődött, akkor ott lehet, hogy problémásabb lesz az EU standardnak való megfelelésre való elkészülés. Általánoságban ugye a hatástanulmány azt mutatja és bizonyítja, hogy az Európai Parlament felelős, nem csak beszél, hanem kíváncsi arra is, hogy milyenek a következményei a döntéseknek, és remélem, hogy a trilóguson, amit remélhetőleg még a holland elnökség alatt le tudunk zárni, eredményesek leszünk, ha nem, akkor folytatjuk tovább. Köszönöm, Dajan Gur. Más nem kér szót. Úgyhogy... Szeretnék köszönetet mondani az elvégzett munkáért, és az ülés délelőtti részét lezárom. Három órakor fogunk találkozni, Avramopoulos úrral fogunk még cserét folytatni. Migráció, belügyek, állampolgári kérdések biztosa. Mindenkinek kellemes ebédidőt kívánok, találkozunk háromkor.